ülés héten kikaptunk egy csütörtök délutánt, kicsit ennek kapcsán itt rendezzük a sorokat, de hát biztos, hogy határozott képesek vagyunk, és elkezdhetjük a munkát. A napirend első pontja, itt ugye nincs, senki nem kér módosítást a napirenden, akkor ezt le is zárhatjuk. A második pont az én közlendőim két változás van. Jörgos Sacimakakis helyére Brita Reimers eh, kerül, John Maria Ucsászt eh, pedig Andrea Cannoni váltja fel. Szeretettel üdvözlöm az új kollégákat, üdvözlöm őket a bizottságunkban. Ucsász kollega még itt van, következő alkalommal lesz már a csere. Augusztus 31-én volt a hatodik környezetvédelmi akcióprogram végső értékelése, ezt a bizottság benyújtotta, egy saját kezdeményezési jelentést készítünk erről, már tekintettel a e, hetedik e, környezetvédelmi akcióprogramra, hiszen 2012. júliusában befejeződik a hatodik, és a parlament világosá tette, hogy e, kéri, hogy legyen egy hetedik ilyen cselekvési program. A bizottság még habozik, de a környezetvédelmi miniszterek leszögezték, hogy kívánatosnak tartják, hogy legyen egy hetedik program is. Dél-Afrikában, Johannesburgban lesz egy ülés, a következő klíma konferencia, Durbani konferencia előkészítése céljából. Ezzel kapcsolatban a nagy felzárkózó, feltörekvő gazdaságok, országok már találkoztak. A kiotói jegyzőkönyvet ugye nem akarják tovább vinni, és azért nagyon fontos, hogy legyen egy kiotó kettő. Egy nagy petíciós nyitottak be nálunk, 700 ezer aláíróval, Ausztriából érkezett ez, atomenergia ellen szólnak a petíció benyújtói. Stockholmban múlt héten volt egy világvíz nap, a Blueprint Water-t megkaptuk a bizottságtól, tehát a bizottság is készített egy ilyen iránymutató anyagot, amelynek a célja, hogy csökkentsük a vízpocsékolást. Még várjuk az Európai Bíróság döntését, ezen a héten születik ez meg a mézzel kapcsolatos döntés, illetve hogy a mézet eh, genetikailag módosított szervezetekkel szennyezik. A bíróság a méhészek pártjára állt, és most elvileg a méhészek kártérítési kérelmét el kell fogadni, hogyha 0,9%-nál nagyobb a GMO szennyezés a mézben. Ez egy nagyon érdekes döntés az Európai Bíróságnak, sok hatása lesz ennek a az EU-ban is a gén eh, technológiával kapcsolatos eh, politikára még nagyobb eh, elhatárolott terület távolságot kell majd előirányozni, hiszen a mélyek nagyon messzire tudnak repülni, és ennek majd meglátjuk, milyen hatása lesz. Két szemináriumot említenék meg a az egészség témakörében. Az első október 12-én lesz, ennek a tárgya Treating and Living with Epilepsy, hogy lehet együtt élni és hogy lehet kezelni az epilepsziát. Ez a betegség az EU-ban több millió embert sújt. Egy másik szeminárium pedig november 30-án lesz. Mind a két szeminárium egyébként fél öttől fél hétig. A másodiknak a témája az alternatív gyógyászat. Néhány közlendő még arról, ami a nyári szünetben történt. Hogyha egyetértenek, ugyanis sűrű a programunk, akkor azonnal rátérnénk a következő napi rendi pontra. A parlament álláspontja a 2012-es költségvetéshez. Jutta Haug a vélemény készítője és szavaznunk kell a módosító indítványokról, amit rögtön meg is kezdenénk, ha csak Jutta nem kíván szólni, de Jutta szót kért. Csak néhány észrevétel tennék. Még egyszer elmondanám, hogy itt nem légből kapott az, ahogyan szavazunk, hanem az árnyék előadók még utoljára még kedden is találkoztak. És alapvetően mindazt, ami az én ajánlásom a szavazással kapcsolatban, azt már elmagyaráztam, és meg is indokoltam, hogy mit miért javasolok. Az állásfoglalással kapcsolatban még valamit hagy mondjak. Mindent, ami észszerű, azt felírtam. Most például a külakagisz módosító indítványt, hogy miért ellenzem. Ez mind helyes, ami benne van, de hát egy állásfoglalás nem lehet regény hosszúságú egy 2012-es költségvetésre vonatkozó állásfoglalás. Minden, amit leírtak a kollégák és tudok, az remek, ez nagyon jó, de hát legalább eh, háromszor eh, eh, Eh, is eh, ezt már elmondtuk minden alkalommal, amikor az Európa 2020-as stratégiáról szavaztunk, akkor ugyanezeket már megszavaztuk. Eh, tehát sok módosítóban nincs semmi rossz dolog, és nem ellenzem ezeket, csak az ellen vagyok, hogy ezeket a módosításokat bevegyük ebbe a az állásfoglalásba, ami egy konkrét év költségvetéséről szól amit Korin akart, Korin Lepage Nos, ő azt akarta, vagy valószínűleg mindig azt szeretné, hogy az EFSA kapjon egy 5%-os tartalékot, mégpedig arra hivatkozással, hogy az EFSA-n belül nincsenek megoldva az érdekkonfliktusok, érdekütközések, ez az egész eljárás még megoldatlan. Ez a következőt tenném hozzá. Ritkán láttam olyan ügynökséget, amely akkora erőfeszítéseket volna, hogy feloldja ezeket az érdekütközéseket. De hát ez persze csak az én megítélésem. Lehet, hogy legalább itt mi, mint illetékes szakbizottság, aki, és egyébként az EFSA kapcsolattartó munkatársa is ezt mondta nekem, tehát várjuk meg, hogy a számvevőszék mit mond azzal a négy ügynökséggel kapcsolatban, amelyről egy külön jelentés készít majd. Megnézzük, hogy a számvevőszék ezt az összeférhetetlenségi problémát hogyan javasolja megoldani hogy ha azt derül ebből, hogy az EFSA helytelenül jár el, akkor még mindig tehetünk intézkedéseket, de ezt ne írjunk be most, vagy nem most a költségvetési eljárás keretében tegyük meg. Az utolsó mondatom, idén a kísérleti projektekhez és előkészítő intézkedésekhez nem adtam ki ajánlást, ezt el is mondtam az árnyék előadóknak. Tavaly a munkatársaimmal együtt nagyon sokat dolgoztunk ezen, Katya is, tehát sok erőfeszítést tettünk, és minden elképzelést átolvastunk, amelyeket a kollégák küldtek meg nekünk, megpróbáltuk ellenőrizni azt többszörösen is, hogy valami már létezik-e másút, vagy mi, melyik gondolatot érdemes valóban egy periód projektéként megvalósítani. Órákat töltöttünk ezzel. Végül aztán a szakbizottságban a frakciók demonstrálták, hogy ők mit akarnak, és nem mondtak más, mint amit én javasoltam. Tulajdonképpen a szakbizottság, de azonban teljesen elutasítóan viselkedett. Ezért én most idén már semmit nem ajánlottam. Megnézzük, hogy a bizottság értékelésének mi lesz az eredménye. Ától D-ig, tehát viszonylag gyorsan átolvasható az, amit a bizottság ajánl és azután javaslom, hogy a frakciók üljenek össze, próbálják, eh, próbálják meg dűlőre jutni, és én majd, hogyha egy ilyen sorrendet felállítanak a frakciók, akkor a költségvetési eh, szakbizottságban azt meg fogom védeni. Minden más most a szakbizottságok bölcsességére bízok. Köszönöm, Jutta, így fogunk eljárni. A szakbizottság bölcsessége pedig most a most kezdődő szavazásban fog kifejezésre jutni. Első módosító indítvány ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 6301-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő 170101 szóbeli módosítóval, a raportőrével mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 1703-0702 Karin Lepázs mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Következő 6305 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6302 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6306 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 6307 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 6308 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 6309 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 63-10 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 63-38 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 63-11 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 63-12 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 63-13 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 63-14 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 63-15 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 63-16 és és 63 37 esetek azonosak mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 63-17 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kísérleti projektek és előkészítő fellépések a 6333 as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 63-19 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 63-20 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 63-21 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 63-22 mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, nézzük meg géppel, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 27 igen, 20 nem, elfogadtuk. Áder János módosító indítványa volt ez. A következő Panajotové a 6330 25-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 6326 os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6327 es Panajotov mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 6328 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 63-29 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 63-32 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 63-35-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 63-36-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 63-40-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 63-41 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 63-39 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 63-34 mellette, ellene. Tartózkodás, ellenőrizzük a 6334-est. Lezárom a szavazást. Hmm, Egyetemen elfogadtuk 6342-es mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 63-18 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 63-23-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 63-04 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 63-31 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatvanhárom, huszonnégy Thomas Ulman mellette, Ulmer mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6330 as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ezek lettek volna a költségvetési módosítások. Most következik a állásfoglalás. A 2012-es költségvetés tervezetről a tanács által módosított formájában egyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás ellenőrizzük. Valami gond van a rendszerrel. Elutasítottuk. Kettes módosító részenkénti szavazás első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodás, egy, igen, sokan ellen elutasítottuk hatos módosító részenkénti szavazás első rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk második rész mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. Következő a hetes mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kilences mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Következő 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 13-as első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Következő 14-es első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Hát azt mondanám, elfogadtuk. Ellenőrizzük? Jó, nézzük meg a második részt, de szerintem elfogadtuk. Elutasítottuk. Hm, meglepett a dolog. 15-ös első rész. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Azután itt van egy szóbeli módosító a zöldektől. Tehát szabadunk a szóbeli módosítóról mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész, ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodás elutasítottuk. 16-os módosító mellette, ellene. Tartózkodás elutasítottuk és akkor a végszavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 41 igen, 5 nem szavazattal, 3 tartózkodással elfogadtuk a jelentést. Gratulálok itt a Haugnak. Nagyon örülünk, hogy eh, itt üdvözölettük a Költségvetési Bizottság egyik prominens tagját. Gratulálok! Ezzel rátérünk a következő napi rendi pontunkra. Rio Plus 20 konferencia jövőre lesz, júniusban. Abban állapodtunk meg hogy egy szóbeli kérdést fogalmazunk meg, egy állásfoglalással összekötve. 185 módosítót nyújtottunk mi be, és 15-öt nyújtott be a DEVE. Köszönöm minden árnyék jelentéstevőnek, aki hát mondjuk így szponzorálta ezt az állásfoglalást. Kezdjük a szavazást. És akkor kezdjük. 39-es és a 100-as módosítót visszavonták. Egyes bekezdés, 26-os módosító, Katika Liotár ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 27-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 28-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 29-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 30-as mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük a 30-ast. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 31, 32, 33 azonosak. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 34-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 53-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 36-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 38-as részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a második részt. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Jön a negyedik rész, a harmadik részről nem szavazunk, negyedik rész ki van mellette. Ellene, tartózkodás elfogadva. Aztán 40-es, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 41-es első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 42-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 43-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 44-es mellette, ellene, tartózkodás, nem mindenki emelte fel a kezét, ezért ellenőrizzük a 44-est. Lezárom a szavazást. Most egy szoros volt az eredmény, de elutasítottuk. Elnézést. 45-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 46-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 47-es, szóbeli módosítással mellette. Igen, tessék. Euh, Csak annyit szeretnék mondani, hogy euh, ellenezzük a szóbeli módosítást, de támogatjuk az írásban benyújtott eredeti módosítást. Elnök, ezzel mivel ellenvetés volt, ezért csak az eredeti szövegről szavazunk. Szóbeli módosítás nélkül ki van mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 48-as mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 49-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Devehetes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 50-es módosító részenként első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 51-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Beve 5-ös kiesik, 52-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva.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 ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hatvankettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 63-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 64-es, 65, 65-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 66-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 67-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 68-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 69-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 70-es részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 71-es első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 71 második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, deve 8-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, deve 9-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 72-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 73-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 74-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 75-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 76-os Sandrine Bellier, részenként szavazunk, első rész. Mellette? Ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 77-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 78-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 80-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 79-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 81-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 82-es első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 83-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 84-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk Deve 11 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 85-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 86-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 87-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 88-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 89-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 90-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, elutasítva. Rendben van, jó. Ellenőrizzük. Jó, én vagyok a hibás, ellenőrizzük a 90-est. Lezártam. Elutasítottuk, ugye? Devetizás Mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 91-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 92-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 93-as első rész, ki van mellette? Ellene, tartózkodás elfogadtuk. 93-as második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 94-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 95-ös első rész, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 96-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 97-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 98-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 98-ast. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 99-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Százast visszavonták, 101-es jön mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 102-es első rész, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadva. 103-as, ki van mellette? Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 104-es ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 105-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 106-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 108-as jön, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 109 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 111-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 110-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 112-es mellette. Ellenőrizzük a 111-est? 110-est? Ellenőrzést kérnek, tehát megnyitom a szavazást a 110-esre. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 112-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 113-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 114 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 115-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 116-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 117-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 119-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 121-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 120-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 122-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 124-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 123-as első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 125-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 126-os első rész, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 127-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 128-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 100 129-es tehát. Első rész, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Második rész, mellette? Ellene. Tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 130-as belé mellette ellene tartózkodás elfogadva. 131-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 132-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 133-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 134-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 135-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 136-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 137-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 138-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 139-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 140-es Belié ismét mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 141-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 142-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 143-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 144-es, első rész ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, egészségére. 145-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Egészségére! Úgy látszik, tele van a terem pollennel. 146-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Deve 13 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 147-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 148-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Deve 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 152-es belé mellette ellene kettőt kifelejtettem. 150-es jön most belé, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 151-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 152-es belé mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 153-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 154-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 155-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 156-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 157-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 158-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 159-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 160-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 161-es szóbeli módosítással mellette, ellene, Megint valakinek hozzászólni valója van. Itt is eh, ismét a zöld frakció nevében azt kell, hogy mondjam, hogy eh, támogatjuk az írásban benyújtott eredeti szöveget, de nem támogatjuk a szóbeli módosítást, amely gyakorlatilag gyengíti a szöveget. És úgy gondoljuk, hogy eh, minden technológiák számára szükség van egy ilyen értékelés, és nem egy ágazatra kellene azt korlátozni. Jó, mondja az elnök, akkor az eredeti szövegről szavazunk, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Akkor ezt elfogadtuk. 162-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 163-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 164-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 165-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 166-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 167-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 168-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 169-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 170-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk 171-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk 172, 73, 74 ugyanaz mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 175 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 176 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 177 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 178 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 179 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 180 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 181 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 182 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 183 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk 184 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 185 mellette, ellene tartózkodik elutasítva a preambulum bekezdések egyes módosítás mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, deve egy mellette ellene tartózkodik elfogadtuk hármas módosító mellette ellene tartózkodik elfogadtuk négyes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, ötös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, hatos mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, hetes belié mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, nyolcas mellette, ellene tartózkodik, elfogadó 9-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11 első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 12 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, Deve 2 mellette, ellenem, tartózkodik, elfogadtuk. 13 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es mellette, ellenem, tartózkodik, elfogadtuk. 15 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 16 mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk 17 mellette, ellenem tartózkodik. Elfogadtuk 18-as, és a Deve 3 ugyanaz, első rész mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Deve 4 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 19 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 21 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 23-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 24-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. És végezetül 25 első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, harmadik rész mellette, ellene tartózkodik, ezt is elfogadtuk. Ezzel a végső szavazásra térünk rá. Abstimmung ist beendet. Lezártam a szavazást. Nagyon örülök. 47 0-0 arányban. Azt hittem, hogy már 50-50 lesz, de sokkal jobb ez így. Gratulálok a társjelentéstevőnek is. Az ellentmondása résztekben volt, de mégiscsak a végezetül nagy volt az egységesség. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Ez volt a szavazás. Van még két nagy jogszabály tervezetünk, amiről beszélnünk kell ma délután. Rátérünk a napirendünk ötös pontjára, amely a V irányelvről szól, vagyis az elektronikus hulladékok eh, irányelvéről szól ez. Akik nem szeretnének ebben a vitában részt venni, azokat kérem arra, hogy lehetőleg csendben távozzanak, és a beszélgetéseiket eh, kint folytassák. Azok, akik nem szeretnének részt venni a vitában, kérem, hogy eh, beszéljék meg érdekes ötleteiket a termen kívül. Ez vonatkozik az öldekre is. Köszönöm szépen Karl Heinz Florent, a jelentéstevőnk az elektromos és elektronikai hulladék tekintetében. Időközben már az energiahatékonysági stratégiát, illetve a nyers anyag stratégiát is megvizsgálta. Ez is fontos a szövő szempontjából. Nagyon nehéz a tanácsal abban megalapodni, hogy minek is kell a jogszabályban majd benne lennie. Elég szoros a időbeosztásunk, de természetesen megkapja a jelentéstevő a szót arra, hogy bevezesse a témát, majd az elnyék jelentéstevők, illetve a többi kollega is hozzászólhat. Karl-Heinz Florenz kapja meg a szót először is eh, a bevezetésre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönöm jó először is. Szeretnék köszönetet mondani minden kollégának a különböző frakciókból, a munkatársaknak is. Nagyon aktívan részt vettek ebben a munkában. A következő okból volt ez fontos. A szakbizottságban összességében egyenlő, ugyanaz volt a véleményünk, összességében volt egy egységes koncepciónk, és egy-két módosítáról még lehet beszélni, de tudtuk azt, hogy az európai résznek egy hozzáadott értéke van, a biztos is felvázolta ezt az adott tanácsi ülésen. Az az megtiszteltetés érte őt, hogy a tanácsom megvitathatta a nyersanyag stratégiát, és a bizottság és a tanács között megvolt az egyetértés azzal kapcsolatban, hogy mennyire fontos az, hogy a nyersanyag stratégiát továbbá vigyük. Amikor a három áról volt szó, a második pontról, az áról, akkor mindenki valaki Vorsätze, die man bei dem Grundsatzthema az EEE-ről volt szó, akkor mindenkinek más volt a véleménye, és ezért a parlament már 7 vagy 8 évvel ezelőtt jó döntést hozott, akkoriban kinevettek bennünket, viszont megtartottuk most, most viszont ez jónak bizonyult. Röviden tudok beszélni majd a mostókról. Azért volt igazunk, mert rájöttünk arra, hogy a nyersanyagok nagyon fontos anyagok a jövő szempontjából, és az innovatív berendezésekhez is megfelelő minőségű nyersanyagra van szükség, és ezért a nyersanyag hatékonyság, illetve a nyersanyagok kinyerése illetve a bürokrácia csökkentés ezen a területen nagyon fontos. Nem szabad, hogy ezek csak üres szavak maradjanak, itt tettekre van szükség, és pontosan ebből fakad a tanácssal kapcsolatos vitánk is, csak azt tudom javasolni, hogy össze kell tartanunk. A tanácsnak a tanácssal szembe léptünk, de ezen mostani jelentés után, illetve az új viták utáni döntések után a tanácsnak is lépnie kell, és el kell mondania a nagy tagállamoknak, hogy ez egy nagyon fontos téma, és ugye tudják, hogy mire gondolok ennek kapcsán. Tehát még egyszer szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak. Tegnap a jelentéstevői ülésen is láttuk azt, hogy az európai gyártóknak is felelőssége van, itt néhányan különböző véleményen vannak, de mégis egyértelműen kell látni egy dolgot. Több mint 20 éve van már európai belső piacunk, és minden kis gyártó nálam Észak-Rajna-Vesztfáliában 27 tagállamban kell bejelenteni a rádióját vagy lámpáját, hogyha azt szeretné forgalomba hozni, és pedig modern eszközökkel most már ezt el lehetne intézni egyszerű alkalommal is, tehát mindenképpen bátorabbnak kellene lennünk az elektronikai lehetőségek irányába ezen a területen. Meglepő módon a tanácsban a saját hazám is ellenzi ezt, 16 millió euróba ö, kerül ez, és számos ö, regisztrációba. Itt van még a recycling, az újrahasznosítás definíciója is, illetve a finanszírozás kérdés, és amiről beszélni kell még az alkalmazás területe egyetemű számunkra, egy nyílt hatályt szeretnénk itt, ebben egyetértünk itt a parlamentben, de azt is tudjuk, hogy a nyitott alkalmazási terület pontosan olyan sok problémát jelent, mint a zárt hatály, és a zöld barátaim hogyha szeretnének egy nagy darút kis motorral, akkor sehol nem fog ez működni. Tehát sokkal bátrabbnak kell lennünk. Ennek örülnek persze a többi frakcióból származó kollégáim. A fotovoltaika modul is bekerült ebbe az irányelvbe, tisztelt elnök úr. A gyártók, akik napelemeket állítanak elő, tíz ilyen gyártó van, nekik nem sikerült, hölgyeim és uraim, nem sikerült nekik meggyőző koncepciót létrehozniuk, pont ellenkezőleg egy nagyon szánalmas dokumentum volt ez, de ezt később visszavonták, tehát nincs, nem igazi vállalkozók ezek, és el kell mondjam azt, hogy egy ilyenfajta ipari hozzáállás mellett kommunistával lehet válni. Nem lehet felfogni azt, hogy hogy mi történik, meg volt az esők, most már a fotovoltaika belekerül a a fotovoltaika bekerül az irányelvbe, az elnök közövett, hogy mi történik a világa, ha már a keresztény demokratából is kommunista lesz. Nagyon örvendetes a fejlemény az országok együttműködése kapcsán. Egy olyan fajta egyhangúság volt, ami már aggasztó volt. a bizottság nem tud bizonyos országokkal foglalkozni, nincs meg hozzá a forrása, tehát mindenki azt csinál, amit akar, ezt is eh, javítani kell, és a standardok meghatározása kapcsán ezt eh, el kell intézni. A bizottságot eh, is egy kicsit nyomás alá kell helyezni, bár eddig az együttműködésünk jó volt a bizottsággal. Megtaláltuk a módját annak, hogy hogyan lehetne a távértékesítést kezelni, hogyha például valaki valamit vesz, utána annak a visszakövethetősége eléggé könnyű, mert a termék megérkezik a végfelhasználóhoz, és akkor ott eh, látni lehetne, azonban a bizottság itt le van maradva. De úgy gondolom, hogy itt még tárgyalásokra lesz szükség a módszer tekintetében, hogy a jövőben hogyan fogjuk mérni a, a hulladékot. Korábban azt mondtuk, hogy azt vesszük alapul, ami a piacon történik, és ebből veszünk egy százalékot, ez az én hazám számára az gyerekjáték, mert elég jó, a, elég jó feltett társadalmunk, és nagyon sok, sokan új berendezést vásárolnak. Hogyha Kelet-Európából származik valaki, akkor ott nem olyan nagy az új berendezéseknek a cseréje, illetve körforgása, és itt eh, sokkal nehezebb ezt megvizsgálni. tehát egy új modellre van szükség, ez pedig ez az igazi elektronikus berendezések körforgalma alapján méri ezt. Lehet vitatkozni erről még a bizottsággal, de úgy gondolom ez egy jó megközelítés, és itt 85% lenne a határérték. Sokan azt mondják, hogy ez magas. Vannak olyan országok, például Ausztria, akik már ezt a célt most is teljesítik. Tehát sokkal innovatívnak kell lennünk. A legnagyobb gond az illegális export volt itt a bizottsággal hoztunk meg szabályokat, és azt szeretnék, hogyha a bizonyítás terhét megfordítanák, és itt nem szabad semmilyen kifogásnak, ürügynek lennie. Mindenképpen szeretnék megfordítani a bizonyítás terhét, hogy egyeteművé váljon az, hogy a magas értékű nyersanyagok illegális exportja az nem egy kis méretű bűncselekmény. Még egy dolgot szerettem volna mondani, a finanszírozás a, a, egészen a végfelhasználóig ezzel kapcsolatban nem volt semmilyen fajta módosító, mert a bizottság szavazásához tartottam magamat, magam, magam, de ha jól tudom, az eredeti ö, szerző sokkal jobb megoldást ö, talált, és ezt tudom támogatni is. Van még egy kérés, illetve egy kísérlet, arra, hogy a, hogy a, a tízből öt csoportot csináljunk, a tíz csoportot csináljunk, tehát az ipar ezt mindig megpróbálja, mindig megjelennek újabb csoportok. Én azt szeretném, hogyha ezt nyílt kérdésként, és ez megmaradna, nyílt kérdés még azt tisztelt elnök úr, hogy a különböző berendezésekből, például a hajszárítók esetében, a borotvák esetében azt ez egy vissza lehet -e, cserélni, akkor, hogyha például valaki nem Mit vezetékek, hogy nem egy új berendezést vásárol. Itt különböző vélemények lehetnek. Én kereskedelmi iskolába jártam, és azt mondta a tanárunk, hogyha már a vevő a boltban van, akkor úgy kell viselkednünk, hogy valamit magával vigyen. Én nem látom ezt ennyire feketén, de lehet, hogy másképp is lehet látni. Köszönöm az együttműködést. Köszönöm szépen. Karl-Heinz Lorenznek, bár persze azért az üzletek, azok üzletek maradnak, és nem hulladék telepek, meg kell gondolni, hogy hol a legcélszerűbb begyűjteni a használt berendezéseket. Következő körben az árnyék előadók fejenként négy percben kapnak szót, hogy tartani tudjuk az időt. Katlin van Bremt először. Köszönöm, elnök úr! Ugyanúgy, mint az előadó, én is nagyon elmélyülten tanulmányoztam ezt a dossziét, és örömmel várom, hogy ez a történet véget ér, meg vagyok győződve ugyanis arról, hogy még jobb eredményt is elérhetünk, mint amit az eredeti irányelv tartalmazott. És hogyha a tanácssal folytatott tárgyalások ugyan még azért nehezek lesznek. Az előadó is elmondta, én is kihangsúlyoznám, értelmes dolog lenne visszatérni az eredeti célkitűzéshez. Miért alkotunk meg ilyen irányelvet? és amikor először megszületett az irányelv, akkor a hulladék kezelés volt a legfontosabb cél. Most két plusz új cél társult emellé, a környezet élhetősége és gazdasági célkitűzések is társultak az eredeti célkitűzéshez a nyersanyag kapcsán. A parlament első olvasatkor konszenzusra jutott abban, hogy nagyon ambiciózus megközelítésre van szükség az irányelv kapcsán, azaz gondoskodni kell arról, hogy lehetőleg minél több termékre terjedjen ki az irányelv a hatály kibővítésével, és gondoskodjunk arról, hogy minél több mindent érjünk el. Egyrészt nagyon ambiciózus célok kitűzésével, és megismétlem, nagyon fontos az, hogy itt egy növekvő mennyiségű hulladékból kell kiindulnunk, és gondoskodnunk kell arról, hogy a fogyasztó a legkönnyebben, legelérhetőbb módon tudjon megszabadulni, tudja elhelyezni valahol a hulladékot, a használt berendezést, és azután újra feldolgozásra kerüljön. Az üzleteknek, a boltoknak gondoskodni kell, hogy mondjuk a kis elektromos keféket, stb. ingyen lehessen ott leadni. És még persze nagyon sokan fognak lobbizni, de szerintem ki kell tartanunk emellett az álláspont mellett, mert ez nagyon fontos ahhoz, hogy a célkitűzéseinket tényleg el tudjuk érni. Majd még erről többet is szólok, de szerintem fontos, hogy ezt újra és újra kihangsúlyozzuk. A hatája kapcsolatban, ezt a raportőr is elmondta, de én személyesen és az egész frakcióm nevében is úgy gondolom, hogy a fotovoltaik panelekkel kapcsolatban itt a ez be kell, hogy kerüljön a szövegbe. Persze hátul ülnek itt lobbisták itt a teremben is, de szerintem nincs értelme annak, hogy arról győzködjük magunkat, hogy a hatály kiterjed erre, széles parlament van e, ez tekintetben a parlamentben, ami tovább bővül. Gondolkozzunk el még aktívan azon, hogy hogyan tudunk gondoskodni arról, hogy a legfenntarthatóbb módon lehessen majd újra feldolgozni ezeket a berendezéseket. Ebbe is fejezném elnök úr! mégpedig azzal, hogy megköszönöm az előadónak a munkát, és tudom, hogy ez itt szokás a parlamentben, de én ezt most nagy meggyőződéssel mondom a köszönő szavakat, mert egy kiváló, ragyogó jelentés készült el, rengeteget dolgozott a raportőr, tartotta magát ahhoz a célkitűzéshez, hogy megtartsuk azt, amit az első olvasatban kitesztünk magadnak a tanácsnak, és nagyon kemény az álláspontja, nekünk nagyon ambiciózusak a célkitűzéseink, és és a, a rap portőr keményen küzd, a frakciónk őt támogatta. Lesznek még kisebb módosító indítványok, de lényeg már benne van a jelentésben, és ezt kőkeményen meg fogjuk védeni. Köszönöm szépen. A Florenz van Bremt tandem már legendás vált az évek során a használt berendezések kapcsán. Panajotov kollega a következő árnyék előadó. Elnök úr, kedves kollégák! Mindenek előtt szeretném megköszönni Florenc úrnak, a raportőrnek és munkatársainak a kiváló munkát. Igaz, hogy az első olvasat nagy siker volt, a legfontosabb kérdéseket nagy többség támogatta, és örömmel látom azt is, hogy Karlhein Florenc kollégám továbbra is kőkeményen kitart a parlament első olvasatbeli megállapodása mellett. Az ajánlásai közé fölvett nagyon sokat a parlament eredeti elképzelései közül. Határozottan támogatom azt a megközelítést, hogy harmonizált belső piac legyen a célkitűzésünk. A termelő definíciója és a piacra helyezés definíciója az európai definíció kell, hogy legyen. A hatája kapcsolatban nagyon ambiciózusak a begyűjtési célok, hatékony garanciákra van szükség, hogy hatékonyan fellépjünk az illegális export ellen. Megfelelő rendszert kell alkalmazni a kis üzletekkel kapcsolatban, és ezeket a pontokat támogatjuk. A nulla egy visszavételi rezsim nagyon ambiciózus, és valószínűleg nagy kiváló eredményeket fog hozni. Sikeres tárgyalásokat kívánok a tanácssal és a bizottsággal, annak érdekében, hogy a második olvasatban megszülessen a megállapodás. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen Panajtov kollégának. Szabine Velsz következik. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Florenc eh, úr jelentés tervezetével összességében elégedett vagyok. Örülök annak, hogy a parlament első olvasatbeli álláspontja többségében benn maradt, és a kritikus eh, pontok kapcsán eh, nem a tanács álláspontja kerekedett felül. Majd meglátjuk, hogy a tanács mit, hogyan szelektál majd a saját pontjaiból. Itt az elektromos és elektronikus berendezések recyclingjának akar javítani a tanács. Hogyha ezt komolyan veszem, akkor nem értem, hogy ezt miért nem módosította több ponton az álláspontját a tanács. Az Európai Parlament, illetve a szakbizottság, de mondhatom, hogy az egész parlament is elég heterogén, de mégis sikerült egy nagyon széles támogatást élvező kompromisszumra jutni. Eh, Florenc úr jelentés még egy-két ponton javítható, itt az export kapcsán még vannak joghézagok, de összességében eh, a eh, törekvése méltánylandó. Az irányelv kapcsán egyszeri lehetőségünk van, 2016-ra 85%-os begyűjtési célt el kell érni, ez megvalósítható és szükséges. Persze ösztönzőket kell megteremteni, a fenntartható termékek, ugyanis elektromos, elektronikus berendezése kapcsán még nem nagyon születtek meg. A túl alacsony benyűjtési kvóta, kvótát, ezt egyszerűen rossz viccnek tartom. A nyersanyagokkal pazarlunk, és a tanács nyilvánvalóan úgy tűnik, hogy ezen nem akar változtatni. A e, piacról pedig folyamatosan érkezik a hírek, hogy drágulnak a nyersanyagok. A Siemens nemrég bejelentette, hogy a háztartási berendezések a következő években azért lesznek drágábbak, e, mert vele kell építeni ezeket a ritka földfémeket, e, és ezeknek az eh, ára 3000 százalékkal eh, nőtt az elmúlt eh, években. Tehát sokkal kedvezőbb és környezetbarátabb, hogyha újra hasznosítjuk ezeket a ritka földfémeket, ahelyett, hogy a költséges kitermelésre koncentrálnák. A nemzeti regisztrációt meg kell őrizni, ez a tervezet is azt javasolja, hogy a termelőnek csak egyszer kelljen valahol regisztrálnia, és azután minden tagállamba értékesítesse a termékeit hogy milyen megtakarítási lehetőség adódik a bürokrácia csökkentésből. Nos, persze ezzel nem mondhatnánk semmit, hogyha ez nem menne szembe a gyártói felelősség kérdésével. Ugyanis a forgalomba hozó céget kell tudni felelősségre vonni, és ez nem változtat semmit, hogy ki képviseli a céget. Minden tagállam, amelyik a termékeket az EU-ban forgalmazni akarja, valahol le kell, hogy telefedjen valamelyik tagállammal. Ez a szakbizottság a fogyasztói érdekeket is védi, és ezért gondoskodnunk kell arról, hogy a nanoanyagokat külön kezeljük. A nanotechnológia még mai napig nem tudta bebizonyítani azt, hogy veszélytelen. Ezzel kapcsolatban van egy nagyon érdekes német tanulmány, amely újra felveti ezt a kérdést. Köszönöm szépen. Köszönöm. Egy sor hozzászólónk van. Még kérem, hogy maximum kettő percig beszéljenek a kollégák. Richard Zéber a következő. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni Karen Francnek a kitülő munkához. Náradságos újra és újra kihangsúlyozni, hogy milyen fontos az, hogy takarékoskodjunk a nyersanyagokkal, az erőforrásokkal, és hogy milyen fontos szerepe van az újra eh, hasznosításnak, az újra feldolgozásnak. De azért legyünk eh, reálisak, és eh, próbáljuk meg megkeresni azt is, hogy hol vannak a gyenge pontok a recyclinggal kapcsolatban. Fontos lenne megfontolni az irányelv kapcsán azt is, hogy hogyan tudnánk javítani a technológiát annak érdekében, hogy a használt berendezéseket jobban tudjuk hasznosítani. Ez lesz a következő lépés az alap most már megvan, nem szabad illegálisan exportálni az ilyen használt berendezéseket, itt le kell zárni a határokat, tehát van még egy-két feladat, amit meg kell oldani. Nem szabad túl becsvágyanak lennünk a begyűjtési célokkal kapcsolatban, hiszen itt a tagállamoké lesz a nagy feladat, hogy meggyőzzék a polgáraikat arról, hogy ez egy értelmes feladat. És ez az államoknak ez a mindezében mm, oktató feladat vita mellett azért a e, bizottság talán e, e, a legjobb gyakorlatokat felmutathatja, és megpróbálja megmagyarázni, hogy miért magas, és miért, ez az, miért nagyon alacsony néhány tagállamban a begyűjtési arány. Mit, tehát a tagállamoknak, a bizottságnak is sok feladata van még, hogyha ezeket az ambiciózus célokat valahogy el akarjuk érni. Még egy aprócska megjegyzés, talán el kellene gondolkoznunk azon, hogy ez így helyese. Már az elnök úr is említette azt, hogy a villamos berendezések boltjai azért nem tekintetők szeméttelepeknek. Azt hiszem, itt a 01 visszavételi séma nem igazolható, hogy, hogyha egy közös gyűjtőhelyre elvihetik a, az ilyen használt termékeket, az pont elég, nem kellene terhelni az üzleteket a visszavétellel, ez igazából nem igazolható dupla terhelést jelentene. Több kollega említett az európai engedélyezési rendszert. Ez fontos, ahogyan a másik kollégám is említettem, ugyanis itt lett nagy előrelépést elérni. Nem lehet, hogy néhány országban legyen nagyon jól működő rendszer és illeték vagy díjfizetési rendszer, más országokban pedig, más tagállamokban pedig ilyen kötelezettségeket nem rónak a gazdasági szereplőkre. Így a kereskedelem, illetve a villamos berendezések gyártóinak a szavát is meg kell hallgatni, persze. Az 52-es módosító indítványomban ezért szerintem az, hogy ezek a rendszerek kommunikálnak egymással, nem helyes. A belső piacon a tagállamok közötti kommunikáció kell, hogy működjön, ez rendkívül fontos, hogyha tényleg egy egységes belső piacot építünk. Végül a fogyasztó, fogyasztóknak is van felelősségük. Az, hogy begyűjtsék mindenkitől külön-külön az ilyen használt berendezéseket, ezt környezetvédelmi szempontból sem lehet igazolni. Itt nem csak a gyártóknak van feladata, hanem a fogyasztóknak is, és Karl-Heinz Florenz szerintem teljesen jó úton van a tekintetben, hogy a parlament mit képviseljen a tanácssal szemben. Köszönöm szépen! A helyzet egészen bizonyosan nagyon különbözőképpen alakul az egyes tagállamokban. Németországban most a minden egyes háztartásban lesz egy külön hulladékgyűjtő az elektromos hulladék számára is, nem a nagyobb dolgokra gondolok, mint például a televízióra, de például az elektromos fogkeféket, az elemeket így gyűjtik majd. 30 éves gyakorlat után ugyanis megmutatkozott, hogy akkor érjük el a legmagasabb gyűjtési kvótát, hogyha minél közelebb gyűjtjük a fogyasztóhoz, hogyha a fogyasztónak kell elvinnie valamilyen gyűjtőhelyre az adott elektromos készülékeket, akkor ez nem olyan eredményes. Ezért azt gondolom, hogy ez egy jó módszer arra, hogy minél több elektromos hulladékot sikerüljön jöjjön összegyűjteni, és így az ipar is utána szelektálni tudja, és újra tudja hasznosítani azokat, úgyhogy ez egy megoldás lehetne. Korin Lepázs. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik gratulálnak a jelentéstevőnek. Kiváló a szöveg, nagyon ambiciózus, és örülök, hogy felbukkan benne újra az ökológiai megközelítés is. Az 5%-os újrahasznosítási célkitűzés szerepel benne, ezt jónak tartom. A bizottság és a tanács finanszírozási javaslatait szintén elfogadja most a jelentéstevő. Aztán ami az import, ele, illetve az export ellenőrzés módszereit illeti, úgy gondolom a szöveg egy kicsit gyengébb, mint kellene, és a jogi kötelezettségek nem mennek túl magán a gyárton. Itt talán jobb jogi eszközökre lenne szükség, érdemes lenne itt még egyszer megvizsgálni a szöveget. Van egy további vitáspont a tanácssal, mégpedig az, hogy a gyártókat európaiaknak tekintjük el, vagy sem. Ez is nagyon fontos, de összességében egy jó jelentést kaptunk, és mi is támogatjuk azt. Köszönöm szépen, mondja az elnök Karl Schlüter a következő. Karl Heinz, ne legyél annyira frusztrált, hogy kommunista akarjál lenni, de hogyha ez így nem tetszik, akkor menj át a zöldekhez. Nekünk tetszik, amit csinálsz, tiszteletet érdemel, ahogyan az első olvasatban tárgyaltál, javultak a célok, szűkültek a joghézagok, az újrahasznosítással kapcsolatos kritériumok során is erről léptünk. Most minden az első olvasatbeli álláspontból visszakerült, és ez jó. Igazad van, persze a fogyasztók számára könnyűvé kell tenni ezt, hogy megszabaduljanak az elektromos hulladéktól, de azért gondoljunk a kereskedőkre is. És az első olvasatban elfogadtuk, hogy legalábbis a kisebb dolgokat vegyék azért ők is vissza. Nem szokatlan dolog ez, ehm, ehm, hiszen gazdasági vagy környezeti szempontból lehet, hogy valamit érdemes megjavítani, de hogyha valaki visszaviszi egy boltba, azt hiszem, hogy valami korlátozott felelősséget a kereskedőkre is háríthatunk. Szerintem erre van lehetőség, nem csak a nagy boltokban, vagy üzletekben. Van itt még egy dolog, a nanoanyagok. Egy nagyon kis szerény módosítót nyújtottak be a NADO anyagokkal kapcsolatban, és a bizottság válaszát még mindig várom, az én 2009-es jelentésemről rég a határidő, én türelmesen várok, várok, de most már jó lenne választ kapni. Integrálnunk kell a nanoanyagokkal kapcsolatos szempontokat is. A bizottság ugye arról volt szó, hogy a nanoanyagokkal kapcsolatos kockázatokkal készíteni fog egy elemzést, egy értékelést, tehát 2007-ben kimondtuk, szerintem ezt megint be kell írni a rendeletbe. Azután ez a hulladék, ez az egész gondolat egy kicsit bizarr. Én ezt tulajdonképpen városi bányászatnak nevezném, hiszen nagyon sok érdekes ásványanyag anyag rejlik ezekben a berendezésekben, és jó, hogyha magasra tesszük a begyűjtési arányt, hiszen itt nyersanyagokat nyerünk vissza a városi hulladékokból. Jó, akkor a kommunizmus vagy az ökologizmus között választhat Karl Heinz Lorenz és most Péter Líze. Möchte. Köszönöm szépen, elnök úr. Támogatnám azt, amit Karl Heinz Florenz elmondott, illetve azok a kollégák is, akik támogatásukról biztosították őt. Valóban egy nagyon furcsa helyzet állt elő, például ami a ritka földfémeket illeti, Kevés van belőlük, és drámai módon növekedett az áruk, sok területen érezteti ez a hatását. Természetesen nem egyszerű az újrahasznosítás. Két héttel ezelőtt a választókörzetemben megnéztem, hogy is zajlik ez, mindez még gyerekcipőben jár, de hát a jogalkotásunk nem csak az jövő hétre vonatkozik, hanem az elkövetkezendő évekre. És hogyha nem kezdjük el visszanyerni ezeket a nyersanyagokat, nagy hibát követünk el. Folytattam nemrégiben egy megbeszélést a világítással kapcsolatosan is, és a gyártók most azon dolgoznak, hogy a különböző égőkből származó, izzókból származó ritka földfémeket újrahasznosítsák, de ez csak akkor működik, ha van egy jó gyűjtőrendszerünk. Ezen kellene intenzíven dolgoznunk, és amit Európában a gyakorlatban már megvalósítanak, ezt EU-s szintre kellene emelnünk. Kifejezetten támogatnám az 53-as módosítót, ami a kisméretű készülékeket illeti. Hasonló módosítót nyújtottam be Skilakakis kollégával. Azt hiszem, érdemes itt még kompromisszumot keresni. Láttam, hogy számos kisméretű termék esetében néhány önkormányzat sikeres konténerrendszert vezetett be, de fontos, hogy ez polgárközeli legyen és könnyen kezelhető legyen és az izzók, például az energiatakarékos izzókat nem lehet egy konténerbe dobni, mert akkor azok megsérülnek, kiszabadul belőle a higany, ezért ez esetben fontos lenne, hogy az üzletek vegyék vissza az izzókat, sokan ezt önkéntesen már megteszik, őket tovább kellene ösztönöznünk, és azokat is motiválni kellene, akik nem hajlandók erre. Egy ilyen módosító talán segíthetne ezen egy határidőt is megszabhatnánk, de hát valamikor ennek működnie kell. Lenne egy kérdésem a jelentéstevőhöz, ez is az izzókra vonatkozik, és a lámpákra. Az LED, illetve ledeknél és a lámpáknál egyfajta összeolvadás tapasztalható, nem lenne érdemes egy kategóriát csinálni a kettőből, hiszen máskülönben igen nehéz lesz a helyzetet kezelni, hogyha nem sokára lesznek olyan termékeink, ahol ez integrált, de a mi szabályaink szerint ezt mesterségesen ketté kellene választani, úgy gondolom ez esetben ez nem lenne észszerű. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Sofia Koné. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! saját személyemben, saját véleményemet fogom elmondani, valamint François Grostet véleményét, aki ma nem tud itt lenni. Köszönöm először is Karl-Heinz Florence-nek a jelentést. Egy nagyon ambiciózus, nagyon jó jelentést készített. A hulladéknak csak egy harmadát gyűjtik megfelelő módon, ezért egy nagyon nagyra törő célt fogalmazott meg a jelentést. Természetesen sem jobban kell ellenőrizni az exportot, főként a határokon átnyúló export esetében, mind a gyártóknak, mind pedig a kereskedőknek hozzá kellene járulniuk a megfelelő gyűjtés megvalósulásához. A fogyasztókhoz is szólnunk kell, őket is ösztönözni kell valamilyen módon, hiszen nem elfogadható, hogy megfeledkezünk róluk, és hogy nem tájékoztatjuk megfelelően a állampolgárokat, így például a mobiltelefonok esetében. Láthatjuk, hogy mindenki itt-ott pakolgatja a régi mobiltelefonjait, mert nem tudja, hova vigye őket az újrahasznosítás céljából. Itt tehát van még kiaknázható potenciál. Corinne Lepage elmondta, hogy nagyon fontos látni a fogyasztók európai dimenzióját. Hogyha egyszerűsíteni akarjuk a bürokráciát, és egységesíteni akarjuk a nemzeti gyártói regisztereket, akkor ez nem olyan egyszerű. François Grostet az első olvasat alkalmával utalt erre. Az európai gyártó annak érdekében, hogy egy ilyen jogszabályban a vállalkozások szabad mozgása biztosítható legyen. Nos, az ilyen hulladékok unió szerte valószínűleg mozognak egyik országból a másikba, nehezen ellenőrizhető, hogy ki az, aki nem megfelelően jár el az adott országban gyártóként, és aztán melyik országban kell finanszírozni a gyűjtést. Hiszen a versenyjog lehetővé, nem teszi lehetővé a tagállamok számára ennek a tüzetes ellenőrzését, ami pedig az egy székhelyen rendelkező gyártókat, ez esetben nagyon, gyártókat illeti, ez esetben nagyon fontos a jogbiztonság, ami az újrahasznosítási célokat illeti, nem rekordokat kell elérnünk, hanem olyan célokat kell megfogalmaznunk, amelyek reálisak és elérhetőek. Mindjárt a végére értem. Azt gondolom, hogy ellentétben Schlüter kolléga véleményével a kis kereskedéseket és a legkisebb vállalatokat is meg kell céloznunk, ők ugyanis nem rendelkeznek elég eszközökkel és elegendő helyjel, hogy gyűjteni tudják ezeket az eszközöket, ami pedig a hármas mellékletet illeti, ami a kategóriák kapcsán a technikai előrelépés következményeképpen gyakran az izzókat beépítik a lámpákat, nem választható egyástól a kettő, ezért még ki kell találnunk erre egy jó módszert. Köszönöm szépen. Nos, a sok dicsimnusz után nagyon sajnálom, hogy én nem tudtam hozzájárulni mindehez Florence kolléga. Egy kérésem lenne, először is én is azt gondolom, hogy a kiskereskedelem és a szakkereskedők számára ez valóban egy lehetőséget jelentene. Eredetileg a marketing területén dolgoztam, és nem tudom, mennyi milliót költenek arra a vállalkozások, hogy valahogy létrehozzák a kapcsolatot a fogyasztóval. Azt gondolom, ez igazi lehetőség lenne a számokra. És a szövegben szerepel, hogy a legkisebb termékek kategóriájáról van szó, tehát a nagy készülékeket nem fogják visszavinni a kis üzletekbe, úgyhogy nem látom azt a veszélyt, hogy esetleg hulladék lerakóvá válnak az üzletek. Egy kicsit gondom van, gondom akadt az egyik megfogalmazással, hogyan tudom megmagyarázni, hogy hogyan jön össze ez az összeg, különbözőképpen olvasható a szöveg, amely esetleg félelmeket kelthet, illetve alaptalan részleteket, reményeket. Következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hittem az előbb, és feltettem a táblámat, hogy szót kérjek. Nagyon sokan dicsérték Karlhein Florencet, nem csak a tartalom számít, hanem azt is látnunk kell, hogy a piac elvárja, hogy nagyon gyorsan, és figyelj, hogy milyen gyorsan készül el, vagy zárul le a munka az irányelve a gyakorlatot nem tudjuk behozni. A nyersanyag problematikával foglalkozom, és tudom, hogy néhány év múlva már mindenki fizetni is lesz hajlandó azért, hogy a kisebb elektronikus hulladékot vagy berendezéseket visszavegye. Nem sok idő kell már eddig. Tehát nagyon sietős, hogy rülőre jussunk, nagyon gyorsan meg kell egyezni a tanácssal. Meglepett az, ahogyan a tanács kezeli ezt az anyagot. Az általános célkitűzés, az erőforrás hatékonyság, jó, az rendben van, de a konkrét intézkedésekben nem eh, mond semmit a tanács, és ez elfogadhatatlan. Vannak baloldaliak, akik nagyon keményen felpanaszolják azt, hogy milyen veszélyes költségei vannak a közös begyűjtésnek. Nos, én az irodámban azt tapasztaltam, hogy nagyon sok sokan hajlandók arra, hogy elvigyék a begyűjtőhelyre, és akik ezt megteszik hozzá elnök ahhoz, hogy hasznosítsuk a nyersanyagokat. Uh, Köszönöm szépen, akkor most a bizottság részéről a környezetvédelmi főigazgatóságtól Mangudó kolléga nyilatkozhat, hogyha öt percre szorítkozhatna, az optimális volna. Parancsoljon. Mikrofont kérnénk. Okay. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok a jelentéstevőnek az intenzív munkájáért. Mindannyian egyetértünk abban, hogy ez az irány ez nagyon fontos lépést jelent előre a sokkal erőforrás hatékonyabb Európa irányába. És az az intenzív munka, amit a három intézmény tett, ez is ezt mutatja. Az első olvasatban mindegyik intézmény megtalálta az erős belső pozíciót, viszont a közös álláspontot nem sikerült kialakítani. A második olvasatban minden intézménynek most már engednie kell. Nagyon sok munka áll még előttünk, de biztos vagyok abban, hogy sikerül majd megalapodásra jutni, és támogatni tudjuk azt, hogy az Európai Unió egy sokkal erőforrás hatékonyabb társadalommal váljon. Elnök úr, a legfontosabb dolgok benne vannak a jelentés tervezetben, néhány dolgot már ki is emelt ezek közül Florence úr. A jelentés készítő azt javasolja, hogy az NV támogassa azt, hogy a fotovoltaikus elemeket is bevonják ebbe az irányelvbe, a bizottság is úgy gondolja, hogy a megfelelő kezelését biztosítani kell a fotovoltaikus elemeknek. A legutóbbi plenáris szavazáskor ezen ENVI jelentéstervezettel kapcsolatban az Európai Bizottság egy hatástanulmányt végzett el azzal kapcsolatban, mi lenne, ha ezt bevonnánk valóban a hatályba. Most már elmondhatom önöknek azt, hogy a tanulmány azt mutatta, hogy a környezetvédelmi előnyei ennek nagyon fontosak lennének. A jelentés tervezet azt is hangsúlyozza, hogy el kell érni az ambiciózus begyűjtési terveket egy előrelátható időkereten belül. Ezt a bizottság teljes mértékben támogatja. Hajlandóak vagyunk ennek részleteit megvitatni, hogyan lehetne meghatározni a célokat, úgyhogy az ambiciózusok és igazságosak is legyenek. Florenc úr utalt az illegális hulladék exportra az elektronikus hulladék tekintetében. Biztos vagyok abban, hogy ez egy nagyon fontos célkötőzése a bizottsági javaslatnak is, hogy az illegális exportot csökkenteni lehessen az elektronikus berendezések esetében. A és a bizonyítás tervét azokra kell, terhét azokra kell helyezni, akik az eszporttal foglalkoznak. Ez bizonyára segítene ezen a problematikus területen. Hogyan lehetne megengedni az exportját a már használt elektronikus berendezéseknek úgy, hogy egyedülleg meg lehessen akadályozni az illegális kivitelt is. Úgy vélem, hogy meg kell találnunk az elfogadható módját annak, hogy ezt a célkötözést elérjük. A jelentés tervezett kihangsúlyozza azt is, hogy legyen egyfajta gyártói kötelezettség európai szinten, úgy, hogy ez ne okozzon a belső piacon bürokratikus terhet. Ez ismételten egy célkitűzés, egy megközelítés, amit a bizottság is teljes mértékben támogat. Ez rendkívül fontos például a határokon átnyúló távértékesítés tekintetében. Az a kötelezettség, hogy az értékesítők eh, eh, visszavegyék a legkisebb elektronikus örökséges is ez eh, helyes, viszont ez nem célkot is a jelentésnek. A jelentés készítő szerint a bizottságnak meg kellene bíznia a európai az Európai Standardizációs Ügynökséget meg kell bízni ezzel, hogy megfelelő definíciót találjanak az átlagos berendezésekkel kapcsolatban. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy ezek a viták az átdolgozási eljárás során zajlanak, ezek nem hatnak ki az úgynevezett fehér szövegre az eredeti bizottsági javaslatra. A környezetvédelmi szakbizottság jelezte már első olvasatban azt, hogy a pénzügyi kötelezettséget is tovább kell részletezni a gyártók esetében, és Florenc úr megismételte ennek szükségességét. Hadd emeljem ki itt, hogy bár megalapodtunk ebben a E, ebben a jelentéstevőben, viszont az átdolgozott verzióban ez nem kerül bele. Bármilyen megváltoztatása az irányelv hatájának, akkor kell megtörténni, amikor már megszületett a megfelelő hatástanulmányunk. Úgy gondolom, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy minden döntésnek ö, tény alapúnak kell lennie, kutatáson kell alapulnia, ezt mindenképpen fontosnak tartjuk, és akkor lehet csak megváltoztatni a hatályt, hogyha ezek a bizonyítékok elérhetőek. Végezetül, elnök úr, ahogy már az elején is elmondtam, nagyon sok munka el még előttünk, de biztos vagyok abban, hogy sikeresek lehetünk együtt, és számíthatnak arra, hogy a bizottság megkönnyítés támogatja a folyamatot ott és akkor, amikor erre szükség van. Köszönöm. Köszönöm Mangudo asszony a bizottság magyarázatát, most pedig az a lehetőségünk, vagy Visneszki urat a lengyel elnökség részéről meghallgassuk a tanács nevében. Öné a szó. E, witam, szanowni państwo e, posłowie. E, bardzo serdecznie. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Jó napot kívánok mindenkinek! Szeretném megköszönni, hogy ma felszólalhatok a szakbizottságukban. Nagy érdeklődéssel követtem a vitát, és csak annyit szeretnék mondani, hogy a lengyel soros elnökség a második olvasatban szorosan Együtt kíván működni az Európai Parlamenttel, és reménykedünk abban, hogy az együttműködés az összes többi európai intézménnyel is jó úton halad majd. Az Európai Bizottsággal tehát, és az Európai Parlamenttel kívánunk együttműködni. Szeretném hangsúlyozni, hogy az irányelv második olvasata a lengyel soros elnökség egyik prioritása, ennek megfelelően mindent megteszünk azért, hogy a második olvasatban megállapodás szülessen. Két éve munkálkodunk ezen az irányelven, illetve irányelv tervezeten, és a tanács mindent meg akar tenni azért, hogy végre hatályba tudjon lépni a jogszabály. Az irányelv tervezet szorosan összefügg az Európa 2020 stratégiával és a, a az erőforrás hatékonysággal. Reménykedünk abban, hogy mielőbb sikerül kidolgozni egy roadmap-et, egy ütemtervet a nyersanyag hatékonysággal kapcsolatosan, és úgy gondoljuk, hogy a VEE e irányelv beilleszkedik ebbe. Ez lesz az egyik első példája az erőforrás hatékonyság gyakorlati megvalósulásának. Szeretném hangsúlyozni, hogy Lengyelország és a lengyel soros elnökség sikra száll azért, hogy a környezet, barát és ökológiai jogszabályalkotás valóban hozzájáruljon a környezet védelméhez, és hogy az erőforrás menedzsment megfelelő módon történjen. Ide tartozik tehát egyrészt a megelőzést, az illegális gyakorlat elleni harc is. Olyan jogszabályokat szeretnénk alkotni, amelyekben nem találhatók joghézagok, amelyek nem adnak lehetőségek homályos tevékenység folytatására. Hogyha erről az irányelvről beszélünk, akkor itt nyilvánvalóan az illegális hulladék lerakók játszanak fontos szerepet, ez ebben a vitában is megmutatkozott. Nagyon fontos a számunkra az, hogy az általunk alkotott jogszabály jogbiztonságot biztosítson, és hogy ezzel egyidejűleg egyszerűsödjön is a helyzet, és hogy csökkenjen a bürokrácia. Szeretném kiemelni az irányelv egyik legfontosabb elemét, az előttem szólók is említették már azt a vita során. Ez pedig a gyártó definíciója. Egy európai definíciót javasoltak, egy európai szintű definíciót, amely a megvalósításban, illetve végrehajtásban problémát okozhat. Sokáig vitáztunk erről, Sokáig tanácskoztunk arról a lehetőségről, hogy ezt a definíciót mennyiben tudjuk úgy meghatározni, hogy egyidejűleg legyen egy európai definíció is, és nemzeti lehetőségeknek is teret adjon. A tagállamok tapasztalata, gyakorlati tapasztalata azonban inkább arra int, hogy csak egy nemzeti definíció jöjjön létre, hiszen csak egy így megfogalmazott definíció teszi lehetővé a tagállamok számára cselekvést, és a harcot az illegális hulladéklerakók ellen, illetve az illegális export ellen. Csak is egy nemzeti definíció révén lehet hatékonyan harcolni a hulladéklerakók, az illegális hulladéklerakók és az export ellen. Ez egy nagyon fontos eszköz volna a tagállamok kezében, és azt hiszem éppen ezért így kellene meghatározni ezt a fogalmat. Ez egy nagyon fontos elemét képezi a lengyel soros elnökség munkájának, tehát nagyon fontos a gyártó nemzeti szinten történő definiálása. Fontos ez egyébként a tanács többi tagja számára is, és ahogyan mondtam, Készen állunk együttműködni az Európai Parlamenttel, és szeretném megragadni az alkalmat és köszönetet mondani a jelentéstevőnek, aki villámgyorsan készült el a jelentéssel. Valóban nagyon rövid idő állt csupán rendelkezésre, és a továbbiakban is kevés az időnk az év második felében, és nagyon fontos, hogy a részletekbe menően megvitassuk a technikai részleteket is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Visnyevszka asszony. Nagyon jó hallani, hogy ez egy prioritás a lengyel elnökség számára, nagyon örülök ennek. Tudom, hogy a miniszter úr is mérnök és tudós, ezért biztos vagyok benne, hogy szeretne jó eredményt elérni a lengyel soros elnökség idején. És most végezetül a jelentéstevő mindenki nevében köszönetet mondhatok neki én is. Mindenki köszönetet mondott neki, úgyhogy én is köszönetet mondok. Káhánc Florence néhány megjegyzést tehet most az elhangzottakhoz. Nos, azt gondolom, hogy nem tudok reagálni mindenre, de két-három pontot kiragadnék, amelyek fontosak számomra. Gebrándi kollégával kezdeném. Fején ütötte a szöget. A jogszabály jogban korábban számos hibát követtünk el, és az egész hulladékkezelési politikában is. Ha megnézzük, hogy Európában mennyi hulladékot égetünk el, és milyen keveset hasznosítunk csak újra, akkor fel kell tennünk a kérdést, hogy ez az ipar hibája, vagy a jogszabályalkotók hibája. Azt gondolom, hogy az egész joganyagot ismét elő kell vennünk és felül kell vizsgálnunk. Így van ez ezzel a jelentéssel is. Hogyha magas gyűjtési célokat fogalmazunk meg, akkor az iparnak automatikusan érteke lesz, hogy felhasználja ezeket a begyűjtött nyersanyagokat, erőforrásokat, és ennek megfelelő technológiákat dolgozzon ki. Az újrahasznosítási politika azért nem fejlődött tovább, mert a gyártók szinte mindent csak elégetnek és nem hasznosítanak újra. Az irány azt hiszem, hogy jó, sajnos eddig túl sok hulladékot elégettek, de ha már észrevettük, hogy rossz irányba haladunk, hát akkor irányt kell váltanunk, és ezt nem egyszerű megtenni. Ezt látnunk kell, ez volt az egyik fontos kérdés, és a másik fontos dolog a tudatosság. Rengetegen meggondolatlanul a szemétbe hajítják az elektromos hulladékot, ez valóban nagyon szomorú, és érdemes lenne a tagállamokat felszólítani, hogy legyenek offenzívebbek ezen a téren. A 12-es bővítés után csatlakozottak, tehát az új tagállamok, azok egy kicsit ügyesebbek ebben, de a régebbiek, a régebbiek esetében nagyon rossz a helyzet, és ez nem pénzkérdés egyébként, hanem a motiváció a legfontosabb. Ami a We Rising-ot illeti, van egy százalékos arány is. Ausztriából olyan hír érkezett, hogy érdemes, illetve lehetséges egy realisztikus arányt kiszámítani, hogy ebből valóban mi az elektromos hulladék. Hogy ez az új tagállamokban egy kicsit nehezebb, mint Ausztriában, azt mindenki tudja, de még mindig méltányosabb így eljárni, hiszen az új tagállamok sokat vásárolnak most, de később nem tudnak ennyit, ugyanennyit egyszerűen csak eldobni, ezért úgy gondolom méltányos lenne ezt az irányt választani. Biztos vagyok benne, hogy az Európai Bizottság biztosan majd még szeretne ezen módosítani kismértékben. De Pázs asszony, ön azt mondta, hogy vannak még jogi aggályai, nos, ha így van, akkor nagyon hálás vagyok nem vagyok jogász, és hogyha vannak még jogi hézagok, akkor eh, hálás volnék, hogyha felhívná figyelmünket ezekre. Volt néhány jó szándékú kérdés még, ahol eh, nagyjából egyetértünk. Szeretném még egyszer motiválni, illetve biztatni a bizottságot egy dologban. A keretirányelv eh, szerint a standardok meghatározása hát vagy, vagy komolyan veszi az ember, vagy nem, és az Európai Bizottságnak azt hiszem, az Európai Bizottság jó irányt választott ezzel kapcsolatosan, de a tanács lehetne még ambiciózusabb, de hát fontos lenne, hogy átugorja saját árnyékát, és a saját hazámat is szeretném említeni ehelyütt, mert ott is érdekes dolgok történnek, ők sem akarnak európai szabályozást a téma kapcsán, és ami az európai gyártó fogalmát illeti, mondom ezt a soros elnökségnek, 22 évvel ezelőtt azért kezdtem a parlamentben tevékenykedni, mert a békét láttam a szemem előtt lebegni, és ezt a hatalmas belső piacot. Mindenféle területen vannak európai szabályok, és pont akkor, amikor például elromlik a tévénk, akkor kudarcot vallanak az európai szabályok. Hát ez nem lehet. Változás, jön a változás, az ipar is ezt akarja, és um, ezt szeretném látni én is. Köszönöm szépen. Ja, vielen Köszönöm szépen. Ezzel lezárhatjuk ezt a vitát. A módosítók benyújtásának határideje szeptember 12-e 18 óra. Október 4-én szavazunk a szabadságban erről a jelentésről. Köszönöm szépen, és rá is térünk az utolsó napirendi pontunkra. Ez is egy eléggé nehéz téma, de ahogy láthatjuk, a csütörtök délután 5 óra van, és hát egyre inkább megfogyatkozunk, de hát mégiscsak foglalkozni kell ezzel a témával, ez pedig a biocidok kérdése. Krista Klász a jelentéstevő, tisztelt jelentéstevő asszony, ön is nagyon keményen dolgozott, egy olyan témán, amely nagyon messzire nyúlik, és amely az emberek mindennapját is érinti, tehát meghallgatjuk, hogy hogyan állnak a dolgok. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Én készpénznek veszem azt, amit a koordinátorok elmondtak, itt vannak a legfontosabb emberek, és specifikus ez a téma, és kedves Karl eh, Heinz eh, Florence, itt sincs igazából európai szabályozás, sőt, és eh, azon kell lennünk, hogy ez megvalósuljon, hogy a környezetünk érvényt nyeljen a biocidok Európában. Ezt a kérdést is szabályozni kell, és ezt a piacot is szabályozni kell. Szakértők ülnek itt most. Köszönöm a kollégáknak, a munkatársaknak, a titkárságnak is a munkát a nyári szünet alatt is, hiszen a második olvasati nagyon gyorsan telik az idő, és ezért kell erről ma vitázunk. Remélem, hogy akik most nincsenek itt, azok is el fogják ezt olvasni, vagy olvasták már ezt. A közös állásponttal kapcsolatban elmondható az, hogy a módosítóink felét át tudtuk venni az első olvasatból, és számos követelésünket így meg tudtuk valósítani. Gondolok itt arra, hogy legyen egyfajta előgondoskodási e, elv, e, illetve hogy vonatkoztassunk az ivóvíz irányelvre és más fontos vízzel kapcsolatos irányelvre. Vannak bizonyos helyettesítő anyagok, itt 7 helyet, 10 helyet 7 évre kapják meg az engedélyt. Vannak olyan hatékony, hatóanyagok, e, amelyek ide tartoznak, a PBT, ez egy helyettesítési kritérium. Van egy külön uh, rizikóelemzés és uh, uh, címkézés a nanoanyagok szempontjából, ez nagyon fontos volt számunkra, és az érzékeny csoportok definícióját is felvettük. Ezen kívül a termék engedélyezésnél vannak igazgatási kisebb, illetve nagyobb változtatások. Tehát itt teljes mértékben értettünk a közös állásponttal, viszont más pontokban a tanács eltért a parlament, illetve közvetett a parlament álláspontjához. Nagyon átfogó lett a jelentésem 101 módosító született, ez túlságosan sok a második olvasat számára, de ez főként annak köszönhető, hogy nagyon sok ellenmondás volt a második olvasatnál, és ez az időhiánya miatt kerkedett a tanácsnál, és amiatt, hogy nem voltak, nem volt egységes véleményük. A módosítóim nagy része pontosan ezért technikai jellegű, és az egyetlen célja az az, hogy a szövegben egységességet teremtsen az irányelvvel, illetve a többi jogszabályjal együtt. Úgy gondolom, hogy a tanácsnak ezeket a módosítókat meg el kell magyaráznia, bár a jelentésben mindig beírtam az indoklásba azt, hogy miről is van szó. A súlypontjaim a jelentésben a következő területeken voltak. Először is fontos volt számomra az, hogy a delegált jogszabályoknál, illetve a végrehajtási rendelkezéseknél a parlament akaratát fejezzem ki. A tanács nagyon sok végrehajtási rendelkezést megváltoztatott, és ezzel a parlament kompetenciáját korlátozta. Nagyon aggasztó ez a 8A cikk esetében, mert egy hatóanyag engedélyezése, és a 70-es cikknél, ahol a különböző díjak, illetve gyárulékok kéréséről van szó. Nagyon jó az, hogy a közös álláspont előirányozza azt, hogy a biocid anyagok hatóanyagai, amelyek egy, egy egyszerűsített eljárás alá esnek, azaz egy A részébe kerültek bele a rendeletnek. Az első olvasatban született ez, és nem úgy értelmezhető, hogy a tanács önkényesen felsorolható anyagokat, e amelyek nem teljesítik az egyszerűsített eljárás kritériumait, és nem csak hatóanyagokról van szó, amelyek megfelelnek az egyszerűsített eljárás kritériumainak. Úgy gondolom, hogy minden hatóanyagot fel kell venni, mégpedig a, a parlament jóvágyással, és ezt egy függelébe kell feltüntetni. Úgy gondolom, hogy ezt a listát még egyszer át kell tekinteni. 2017-től minden biocid anyag esetében egy közösségi jóváhagyásra lenne szükség, azok, kivéve azokat, amelyek a kizárási szabály alá esnek. A parlament úgy véli, hogy ennek ezen anyagok jóváhagyása a tagállamok kompetenciájába esik, és a tanácsnak csak koordináló szerepe lesz. A közös álláspont egy kétszintű jóváhagyási eljárást irányoz elő. Az első szakasza az uniós jóváhagyásnak csak elméletileg értelmezendő, mert tudjuk már most is, hogy a tanács olyan termékcsapatokat javasol, amelyek még nem estek át a biocid ellenőrzésen, és az rendelet érvényvel lépésével nem is kérhetnek engedélyeztetést. Vannak bizonyos termékcsoportok is, amelyek kikerülnek az uniós jóvágyás alól a különböző rovarírtószerek, a különböző gerincesekre vonatkozó anyagok. Nagyon sok termékcsoport már kikerülne az uniós jóváhagyás alól, viszont mi azt szeretnénk, hogyha sokkal innovatívabb, környezetkímélő anyagok jelennének meg, és ez azt javaslom, hogy csak az olyan anyagokat kell kizárni az uniós jóváhagyásból, ahol biocidhatóanyagok vannak, a, meg kettős, a, a kétfázisú megközelítést ajánlom, és olyan termécsapatokat kell figyelembe venni, ahol a biocid ellenőrzési program már megvalósult, és azonnal ezek a termékcsoportok esetében be lehet nyújtani az uniós jóváhagyási kérelmet. 2017. január 1-től az uniós jóváhagyást minden termékcsoportra ki lehet széle, terjeszteni, kivéve az olyanokra, amelyben olyan hatóanyagok vannak, amelyek a kizárási csoporthoz tartoznak. A díjak esetében egyértelmű szabályozásra van szükség véleményem szerint. Ez nagyon fontos azon vállalatok számára, akinek tudniuk kell azt, hogy milyen költségekkel jár majd a hatóanyagok ellenőriztetése, illetve a jóváhagyás. Az ESA-nak pedig megfelelő, az EHA-nak megfelelő tervvel kell rendelkeznie. Másrésztről viszont az önkényes díjakat, amelyeket a tagállamok vagy az ünökségek vetnek ki, ezek esetében a versenyképesség, illetve a belső piac miatt ezeket elleneznünk kell. Tehát egységességre van szükség, és a feltámazáson alapuló jogszabályokban is ezt rögzíteni kell. Tehát egy olyan piacra van szükség, de a, a, a biocidek piaca nagyon kicsi, és ezért a költséghatékonyság a jövőhagyásnál nagyon fontos. Nem lehet az, hogy egy gyártó egy olyan tagállamot keressen, ahol legolcsóbb az engedélyeztetés, hiszen ez nem felel meg a törekvéseinknek a tanács átvette a veszélyeztetett csoportokról szóló definíciót, viszont nem vette át a fenntartható biocidokról szóló ö, definíciót, a biztonságos ö, alkalmazáshoz hozzátartozik az is, hogy fenntartható legyen a biocidok használata, és az ipari felhasználók informálva legyenek a biztos alkalmazásról. Nálunk Németországban a rovarírtók, a rovarírtással foglalkozók nagyon jó képzést kapnak, és tudják, hogy hogyan kell bánniuk a következő, különböző szerekkel. Úgy gondolom, hogy mindenképpen ilyen professzionális felhasználókra van szükség. Első olvasatban olyan megfogalmazást szerettünk volna, amely biztosítja azt, hogy a címkézés utal a veszélyekre is, illetve hogyha van Tehát arról van szó, hogyha vannak olyan termékek, tárgyak, amely a gyártásuk során egy biociddal érintkezésbe kerülnek, de a végén már nem tartalmaznak biocidot, például egy könyv, amely egy oltása során biociddal került kapcsolatba, akkor, fe, akkor címkézni kell -e azt, hogy, a, hogy itt biociddal érintkezett ez a könyv a gyártás során. Itt a módosítónkat vettük elő az első olvasatból, és hát ez sem a legjobb megoldás, de meg vagyok arról győződve, hogy mindannyian ugyanazt akarjuk, csak ezt jobban kellene rögzíteni papíron, és itt szerintem mindenki ugyanarra gondol. Az állatvédelemmel kapcsolatban volt egy jó találkozónk, és a bizottsággal együtt megvizsgáltuk azt, hogy milyen intézkedésekre lenne szükség. Az első olvasatban nagyon gyorsan megszavaztuk ezt, de úgy gondolom, hogy most egy jó, megbízható indítványt találtunk, nagyon is tudatosan, célirányosan kell itt eljárni. A nanoanyagokat illetően az újszerű élelmiszerek esetében is ezt a definíciót alkalmaztuk, viszont ez az újszerű élelmiszerekkel kapcsolatos irányelv nem talált a tanács tetszésére, a bizottság egy új definíciót fog majd találni az év végére. A régi megfogalmazást alkalmaztuk itt, a bizottságnak el kell mondania azt, hogy ezt a definíció mikor fog elkészülni, és hogy milyen lesz ez. Kedves kollégák, engem is megdöbbentett, és nem is értem, hogy a tanács most miért zakavarta össze a cikkek számát, miért kell most új számokkal dolgoznunk. Ez megnehezítette a munkát, és hogyha elolvassák a jelentést, akkor teljes csomagot kell elolvasniuk, mert akkor abból sok minden kiderül. Gondolom, hogy kezelhetőbbé kell tenni ezt a jelentést. Szerintem a közös álláspontot jobbá tettük, és remélhetőleg a második olvasatban sikerül megalapodásra jutnunk, és nagyon is kíváncsi vagyok arra, hogy önök mit tudnak ehhez mondani. Köszönöm szépen Krista Klassznak, hogy ismertette a módosító indítványokat, illetve hogy a második olvasatbeli tárgyalás uh, hogyan zajlik. Ugyanaz a probléma itt is jelentkezik, mint az elektromos hulladék esetében születik egy európai megoldás a belső piacon, vagy megmarad a 27 nemzeti megoldás. Még mindig úgy tűnik, hogy nincs elég bizalom az európai megoldásban, mindenki a saját kis engedélyezési rendszerét és definícióját akarja megtartani a belső piac perspektívájában gondos, gondolkodva nyilvánvaló, hogy európai megoldásra kell törekednünk. Két árnyék előadónk is itt van, remek, Dan Jörgensen és Corinne Lepage. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt Szeretném Klász asszonynak megköszönni a nagyon jó szöveget. Nagyon sok minden jó dolgok vannak a képviselőtársam jelentésében. És a prezentáció, a bevezető előadás is remek volt, amit most hallottunk tőle. Szeretnék köszönetet mondani azért is, hogy kihangsúlyozzam, mennyire fontos, hogy a biocidok fenntartható felhasználásával foglalkozó irányelvet kell megalkotnunk. A frakcióm is ezt gondolja, és szerintem ebben egyetértünk. Valamennyien úgy gondoljuk, hogy igen, egy ilyen jogszabályt kell megalkotni. Emellett kőkeményen ki kell tartanunk, és ezt a tanács is el kell, hogy fogadja. Örülök annak is, ahogyan az állatkísérletek kérdéskörét kezeli, minél több legyen a helyettesítés, a szubstitúció, anélkül, hogy persze ez a szükséges biztonságot fenyegetné. A jelentéstevő asszony nagyon alapos munkát végzett, előkészítő munkát, konzultálta az árnyékelőadókkal, kompromisszumos indítványokat dolgozott ki, dolgoztunk ki. Ami most található a szövegben, az már nagyon jó. Egyébként pedig mi is határozottan azt gondoljuk, hogy nem fogadható el az, hogy a parlament jogkörét csorbítják azáltal, hogy végrehajtási aktusokat akar a bizottság elfogadni. Itt ki kell tartanunk az álláspontunk mellett, elképzelhetetlen egyébként, hogy a tanács is ezt akarná, bár néha az a benyomásunk, mintha, hogy a tanács szándékosan javasol valamit, hogy engedhessen, hogy engedményeket tehessen, ezt aztán visszavonja, és akkor persze a tárgyalások során nem úgy tűnik, hogy mindig csak mindent a tanács kap. Milyenkor van egy-két pont, ahol engedményeket is tud tenni. Van egy-két olyan terület is egyébként, ahol úgy gondoljuk, hogy klászasszony szövegét egy-két ponton ki kellene igazítani, korrigálni kell. Ezekre térnék ki most röviden. Először is a kizárási kritériumokkal kapcsolatban azt mondanám, hogy itt nem elég kielégítő a lusta. Az endokrin destruktorok ide tartoznak, és a kivételes szabály, amely ezekre a kritériumokra vonatkozik, ez egy nagyon magas küszöböt kell, hogy meghatározzon és kevés legyen a kivétel. De ha mégis lesznek kivételek, akkor pedig kell egy szubstitúciós terv hogyha valamilyen kivétel megkapja az engedélyt, akkor kötelező legyen egy szubstitúciós tervet elkészíteni, tehát milyen helyettesítő anyag jöhetne szóba. Az elnökünknek, Jó ennek teljesen igaza van. A fő célunk az, hogy egy közös európai megoldás szülessen egy európai nagy dobásra van szükség, egy olyan európai megoldásra azonban, amely azt is magában hordozhatja, hogy egy bizonyos országban környezeti és egyéb megfontolások miatt elutasítanak bioci termékeket, és ezt is lehetővé kell tenni. Ez egy olyan alapelv, amelyet az Európai Parlament eh, már régóta kiharcolt eh, magának a eh, peszticidekkel kapcsolatban. Akkor is sikerült érvényesíteni a az álláspontunkat. Én tehát kőkeményen kitartok amellett, hogy itt is erre lenne szüksége. Nem azért, mert nem akarjuk az európai megoldást. Nem, ez nagyon fontos és elengedhetetlen pont ahhoz, hogy megszülethessen az európai megoldás. Még röviden a nanoanyagokról is mondanék valamit. Ezt külön kell megnéznünk. Meghallgattam a bizottság véleményét. Itt elkülönült hozzáférést akarnak. A rendelkezés hatájával kapcsolatban pedig az a helyzet, hogy itt olyan biocidokról van szó, amelyeket elsőlegesen biocid termékként alkalmaznak, illetve másik kategória, amelyeket nem. E, például lehetne egy szúnyogháló. E, ugye ennek az a célja, hogy e, megfogja a szúnyogokat, de ez tartalmazhat olyan anyagokat, amelyek például biocidokkal itattak át, és ezért elképzelhetőek, hogy káros hatások is fellépnek. Elnök úr, Ekersz úr véleményét is meg kellene hallanunk, így, ugyanis a kollega is nagyon fontos munkát végzett. Köszönöm szépen Jörgensen kollégának. Most pedig Karin Lepázsé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálom a hozzász Szólásomat ahhoz igazítani, amit Jörgensen kollégám már elmondott. Szeretnék én is köszönetet mondani az előadónak. Kicsit szomorú vagyok azonban, hogy az első olvasatban megszületett egyensúly most tulajdonképpen messzebbre került tőlünk a mai helyzetben. Jörgensen kollega is elmondta, a fenntartható felhasználás a legfontosabb célkitűzés, én is támogatom az előtt. Röviden néhány pontról a kizárási kritériumok kérdése kapcsán nagyon messze van az álláspontunk. Itt legalábbis az endokrin destruktorok, destruktoroknál valamilyen minimális közös nevezőre van szükség. Az első olvasatban közelebb álltunk egymáshoz. A kettő a cikket felül kellene vizsgálni. Az első olvasatbeli álláspontunkban ugyanis sokkal egyértelműbben definiáltuk azt, hogy mit tekintünk elhanyagolható veszélynek az, tehát probléma van az endokrin destruktorokkal és a tagállami kompetenciával. Szeretném, hogyha a parlament első olvasatbeli álláspontját megőriznénk. Ugyanis a neurotoxikus vagy immunotoxikus hatásokat ott különösen jól tudtuk figyelembe venni. A kezelt termékek kapcsán a tanács által javasolt mechanizmust erősíteni kell. A nanoanyagok kapcsán támogatom Klász asszony definícióját, de a tanácshoz hasonlóan ő is azt javasolja, hogy a bizottság definícióját vegyük át ennek a témának a kapcsán már megéltük ezt egyszer. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy a bizottságnak itt egy bianco csekket kiállíthatunk. Én azt javaslom, hogy a nanodefiníció átvételére vonatkozó ajánlást fogadjuk el, de a tanács és a parlament kell, hogy majd végrehajtsa végül is ezt a biocid rendeletet. Az első olvasatbeli megállapodásunkban, vagy az is benne volt, hogy hatástanulmányt is el kell készíteni, és a hatóanyagokat és az engedélyezett anyagokat, valamint magukat az engedélyeket is meg kell majd vizsgálni. A tanács által javasolt rendszer persze észszerű, és ezt fokozatosan 2017-ig be is lehet vezetni, a bizottság jelentésével pedig a szükséges kiigazításokat is el lehet majd végezni. Természetesen rugalmas mechanizmusokra van szükség a javasolt mechanizmus kapcsán, de az első mellékletben azt olvashatjuk, hogy még meg kell határozni, hogy milyen kritériumok alapján kell majd az első mellékletbe felvenni anyagokat. Eddig különösebb alap nélkül történt ez meg, tehát nem voltak előre meghatározott kritériumokat, és nem tudtuk eldönteni, hogy az első mellékletben feltüntetett anyagokat milyen kritériumok alapján sorolták oda azután egy második eh, engedélyezési rendszerre van szükség az eh, anyag összetevére vonatkozóan, és nem csak a bioci termékre vonatkozóan, de még egyszer köszönöm a, az együttműködést. Köszönöm szépen Karin Lepázsnak, amit elmondott. Joka Malm az EHA részéről is eh, itt van, Malmúr bőr, utazott ide, hogy elmondja nekünk, mi ismertese velünk az EHA véleményét, álláspontját. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Valóban az ECHA E, szabályozási részlegének a vezetője vagyok. Én koordinálom az előkészületeket az EKA e részéről a biocid rendelettel kapcsolatban, és az igazgató kért meg, hogy őt képviseljem itt a mai ülésen. Köszönjük a meghívást. Az ügynökség e, nagyra értékeli azt, hogy meghívták, hogy részt vettünk ebben a vitában nagyon fontos új felhatalmazással kapcsolatos felkérést nagyon komolyan vesszük, és nagyon jó minőségű munkát akarunk végezni. Remélem, hogy a tudományos és szakmai ismereteink, tudásunk, a rics kapcsán felhalmozott tudásunk itt is hasznos lesz az önök számára is. Az ECA számára az egyik kulcselem a jövőbeni feladatnak az erőforrásokra gyakorolt hatása. Az erőforrásaink már most is mm, ki vannak feszítve, nagyon szűkösek és túl sok a feladat, és a biocid rendelet kapcsán a biocidok és a REACH közti finanszírozási kérdésekben van hasonlóság, de azért a finanszírozási fiókokat külön, el kell különítenünk. Tehát a REACH-hez vagy a CLP-hez kapcsolódó bevételeinket nem költhetjük el a biocidekre. A erőforrás szükségletünket, a finanszírozási szükségletet majd újra fogjuk értékelni, amikor elkészül a végleges jogi szöveg és az elfogadásra került. Ebben az összefüggésben elismerően szeretnék szólni a e, szavazás eredményéről. Ez a szakbizottság ma délután szavazott az ECA költségvetéséről. Tudomásul vettük azt is, hogy kisebb technikai korrekciók is nagyon jelentősen befolyásolhatják azt, hogy a folyamatok zökkenőmentesen működnek-e. Ezért is üdvözöljük azokat a technikai módosításokat, amelyeket a raportőr nyújtott be. Ezek megkönnyítik majd a jövőbeni rendelet rugal megfelelő alkalmazását. A van elhangzottak közül csak az ECA számára legfontosabbakra szeretnék kitérni. Az uniós engedélyezési rendszer kapcsán üdvözöljük a, azt, hogy az ECA szerepét és felelősségét megnöveljék, kiterjesszék. Az új uniós szintű engedélyezés tulajdonképpen egy nagy siker, és elég világosan kell, hogy majd fogalmazzon a jogi norma szöveg, mert itt elég bonyolult ügyről van szó. De szerintem a javaslat úgy tűnik, hogy működőképes a jelenlegi formájában. A második kérdés. Szükség lesz ezek a számára erőforrásokra, hogy az új szolgáltatásokat képesek legyünk nyújtani, és az új feladatot el tudjuk látni. Itt kis változások és nagy hatása lehetnek az erőforrásokra, ezért aktualizálni kell a pénzügyi forrásokra vonatkozó részt majd a végleges megállapodásban. Talán a legfontosabb kérdés az uniós szintű engedélyezési rendszer kapcsán, és ez tulajdonképpen a harmadik siker tényező, az az, hogy fokozatosan terjesszük ki az uniós engedélyezési rendszert. Ez egy új folyamat az EU szintjén, és bár nemzeti szinten már vannak tapasztalatok a termékengedélyezési rendszerek kapcsán, most az EU szintjén valósítanánk meg ilyesmit, és ebben ez egy nagyon nagy kihívás szakmai szempontból is. Szeretnénk eh, biztosítani azt, hogy legyen egy kapacitás építési szakasz, eh, lehetőség legyen tanulásra, tehát legyen egyfajta tanulási görbe. A REACH kapcsán nyert eh, tapasztalataink is ezt a megközelítést támasztják alá, egy új feladatra fel kell készülni kell egy e, átmeneti időszak, és azután fokozatosan tudjuk majd az uniós engedélyezési e, rendszert e, megvalósítani, és fokozatosan szeretnénk növelni a munkaterhelést. Ezt fel meg kell előre majd becsülni az alkalmazásokat, mert a termék számból kiindulva nem lehet pontosan megbecsülni, hogy mekkora munkaterhelés várható majd. Az állatkísérletek kérdés körével kapcsolatban örömmel hallottuk azt, hogy a fő elv az, hogy elkerüljük a szükségtelen állatkísérleteket, de ezt hozzá kell igazítani a REACH-hez, a jelenleg érvényes jogszabályokhoz. Úgy tűnik, hogy a biocidok esetében is lehetséges lesz majd annak biztosítása, hogy megfelelő jó minőségű tudományos adatok rendelkezésre álljanak, és így a béci termékek biztonsági értékelését el lehessen végezni, és így elkerülhetők lesznek a szükségtelen állatkísérletek. Ez utóbbi mindennapi munkánk része és a vállalatoknak is iránymutatást adunk, segítünk, és remélhetőleg, hogy ilyen módon a szinergiatásokat is érvényesíthetünk a biocidekkel kapcsolatban is. Ennyit szeretem volna elmondani, elnök úr, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a hozzászólást. Örvendetes, hogy az ESA a biocidák európai engedélyeztetését pozitívan látja, Meglepő lenne, hogyha a vegyszereket európai szinten engedélyeznénk, de a biocideket nemzeti szinten. Az ellentmondásos lenne, és a személyi és pénzügyi erőforrásokat is említette Helsinki látogatásunk során láttuk, hogy a parlamentnek ezért síkra kellene szállnia. Meghívtuk az Európai Bizottságot is, hogy Ismertese álláspontját. Patrick Murphy van itt a Környezetvédelmi Főigazgatóságtól. Kérem Murphy urat, hogy ismertesse álláspontját. Parancsoljon. Thank you, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném hangsúlyozni azt, hogy a bizottság számára a biocidekkel kapcsolatos dosszié prioritást élvez, nagyon fontos eh, vegyi anyagról van szó, amelyel, amelyekkel kapcsolatban frissíteni kell a szabályozást. Úgy véljük, hogy lehetséges elérni a második olvasatban a megállapodást, és ezért mindent megteszünk. Örömmel nyugtázzuk azt is, hogy közeledés volt a különböző álláspontok eh, között szövegek között az elmúlt másfél évben, és a tanács végső szövege is sok javítást tartalmaz az Európai Bizottság eredeti szövegével kapcsolatban, és az előzetes módosítások mint egy felét figyelembe vették a tanács szövegében, tehát nagy a közeledés az intézmények között, és a szöveg sokkal jobbá és erősebbé vált mindezek által. Az ECA részéről elkezdett kollégám is rámutatott arra, hogy a főpolitikai kérdések eh, esetében a jelentés javulást eh, jelent, de vannak olyan technikai jellegű kérdések, amelyeket meg kell oldani. 250 oldalas szövegről van szó, amely nagyon komplex, és nagyon fontos az, hogy a lehető leghatékonyabb és a legjobban végrehajtható legyen a szöveg, hiszen ez érvényes lesz az között 10-15 évben, és ezért nagyon fontos a megfelelő végrehajtás. Bizonyára tudják, hogy a bizottság augusztus közepén elfogadta hivatalos álláspontját a tanácsi állásponttal kapcsolatban. Ez augusztus 11-én történt, és nemrégiben ezt a parlamenttel, illetve a tanácssal is közölték. Szeretném felhívni a figyelmüket néhány olyan pontra, ami megtalálható a bizottság közleményében. Először is a delegált, illetve a végrehajtási szabályok itt két esetről van szó, amely a bizottság véleménye szerint a hatóanyagok listájához kötődik, és itt mindenképpen delegált aktusokat szeretnénk, és a második jogalkotás, jogszabály a diakkal kapcsolatban az eredeti bizottsági szövegben ez delegált aktus volt, most pedig egy végrehajtási jogszabály alakult át, és mi szerettük volna azt, hogyha inkább delegált marad ez. A alkalmazás ideje, ez ez függ attól, hogy a fordítás hogyan történik meg, és valószínűleg 2012 közepén lépett az életbe a második olvasat iránt. Viszont az alkalmazás az életbelépés ideje 2013. január 1 -e. Már rámutattak arra, hogy a végrehajthatóság és alkalmazhatóság az nagyon fontos, és az európai támogatás nem elkezdhet meg addig, amíg a szöveget hivatalosan nem fogadjuk el, és ez nem lép életbe, vagyis az ECA nem fog hozzáférni az EU támogatáshoz 2013 közepéig, és ezért nagyon fontos az, hogy az ECA több időt kapjon arra, hogy felkészüljön a szöveg végrehajtására, és ezért azt javasoltuk a közleményünkben, hogy az alkalmazás idejét 2013. szeptemberig halasszuk el, annak érdekében, hogy az EU támogatások megindulhassanak, és egy évet kapjon ezek arra, hogy felkészüljenek erre, kifejleszik a szemtőképes rendszerüket, amivel a hatékony végrehajtást eh, biztosítani lehet. Végezetül a bizottság eh, közleménye a saját forrásokra is vonatkoztatott. Tudjuk, hogy voltak számos változtatások a szövegben, de a fő ö, megfontolásunk az az, hogy ez a rendelet hatékonyan végrehajtható legyen. Nagyon sok változás volt a tanács szövegében, és számos EP módosítás is figyelembe vettek a tanács szövegében, viszont ennek eredményeként az ECA munkaterhelése megnőtt, például az EU centralizált eljárása is növeli a munkájukat, a technikai megfeleltetés is növeli, sokkal több bizottsági munka lesz, sokkal nagyobb adatcsere lesz, és sokkal nagyobb munka lesz a adatfedelemmel kapcsolatban és a közleményünkben a pénzügyi nyilatkozat egy áttekintett verzióját mutattuk be, és úgy gondoljuk, hogy itt megmutattuk, hogy milyen erőforrásokra van szüksége az EK-nak, és megmutattak azt, hogy az EU támogatások milyen hatással lesznek. Ezt láthatják a pénzügyi nyilatkozatban, és láthatják, hogy sokkal több EU támogatásra van szükség, tehát előzetesen sokkal több pénzre van szükség. Még lenne egy-két megjegyzése mindazzal kapcsolatban, amit a képviselők megemlítettek a nanoanyagokkal kapcsolatban. Az Európai Bizottság már elmondta, hogy lesz egy ajánlás a definíciót illetően. Erre még időt kell szakítani, de ez már néhány héten belül meg fog valósulni. Van egy magas szintű csoport, amely ezzel foglalkozik. Ezt az ajánlást megkapják, és majd meglátják azt, hogy ez a definíció megfelele önöknek. A, az illetékes cikkeket cégekkel kapcsolatban a, az ipar sok aggályt vett fel a kezelt árucikkekkel kapcsolatos cikkek tekintetében. Mindkét intézmény megpróbál biztosítani azt, hogy a fogyasztókat figyelmeztessék akkor, hogyha esetlegesen az adott termék tartalmazhat biocidet. Gyakran a rendelkezések túl messze mutatóak, és ezért azt szeretnénk, hogyha minden végtermék, például az újságok, dobozok vagy agyaktárgyak, egyfajta címkét kell tartalmazniuk, hogy bizonyos elemeik a gyártás során biocidekkel kerültek kapcsolatban. Azt szerettük volna biztosítani, hogy például a bútorok, amelyek biocidekkel lettek kezelve és allergiát okozhatnak, azokat címkézzük fel, de lehet, hogy ennek a problémának a megoldása során más problémákat uta- okoztunk, hiszen több millió olyan probléma van, amely most már a biocid irányelv hatája alá tartoznak, és címkézni kell őket. Tehát úgy gondolom, hogy jó egyensúlyt kell teremteni, és el kell érni azt, hogy a fogyasztók megkapják az információkat, viszont nem szabad az, hogy több millió terméket szükségtelenül nem, nem szeretnénk több millió terméket szükségtelenül felcímkézni. Minden mellett a bizottság úgy gondolja, hogy a biocidek fenntartható alkalmazásának elősegítése nagyon fontos. Az egyik aggályunk az az, hogyha megnézzük azt, amit a tagállamoknak, a bizottságnak az ek amit kell tenni az elkövetkező öt évben a, az új jogszabály végrehajtása kapcsán, akkor azt tudjuk, hogy teljesen új e, folyamat indul el a biocid termékek engedélyeztetése kapcsán. És 30 különböző másodlagos jogszabály lesz. Mi amiatt aggódunk, hogy hogy hogyan lehetne a fenntartató alkalmazással kapcsolatos munkát elősegíteni. nem tudjuk, tehát tudjuk, hogy a fenntartató alkalmazás az fontos, viszont a ehhez kötődő másodlagos intézkedések nem tudjuk, hogy milyen magasan van a prioritási listánkon. Végezetül az állatok védelme, ezt javasolta a jelentés készítő is, ez abba az általános irányba halad, hogy megfelelő egyensúlyt találjunk a megfelelő védelmi szint az, az emberek, illetve a környezet tekintetében, illetve a között, hogy az állatokon végzett kísérleteket a lehető legminimálisabb szintet tudjuk szorítani. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a türelmüket. Yeah, thank you very much, uh, Patrick Murphy. Uh, we have the pleasure to hear the... Köszönöm szépen Pacsik Murphynek. Ismét a tanácsot is üdvözölhetjük. Vojcsok a tanácsi munkacsoport elnöke, és ő is mond nekünk néhány dolgot a tanács álláspontjáról. Köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözlök mindenkit! Szeretném megköszönni a meghívást, és Szeretném megköszönni azt is, hogy a napi renden szerepel ez a kérdés. Számunkra nagyon fontos rendelkezésről van szó, és egyúttal a lengyel soros elnökség egyik prioritásáról van szó. Ezért szeretném megköszönni a jelentéstevő Klász asszony munkáját. Hálás vagyok, hogy nagyon korán, idejében elkezdett foglalkozni a témával, és hogy reagált a tanács közös álláspontjára. Nagyon technikai jellegű összetett kérdésről van szó. A tanács két éve dolgozott már a témán, az Európai Parlament is nagymértékben hozzájárult a munkához, de még több munkára van szükség, ezért megfelelően fel kell készülnünk az együttműködésre. Egy dologról nem szabad megfeledkeznünk, ez pedig az, hogy korlátozott az idő, amely rendelkezésünkre áll. Ez a tény mindenképpen meghatározza majd az együttműködés jellegét, annak természetét. Arra kényszerít ez majd bennünket, hogy a rendelet legfontosabb elemeire összpontosítsunk. A lengyel soros elnökség ezért azt kéri, hogy így járjunk el. Örülök annak, hogy meghallgathattam ezt a vitát. Néhány hozzászólásra szeretnék reagálni, amelyekre véleményem szerint fontos reflektálni, de kérem ne felejtsék el, hogy még nincs mandátumunk egyenlőre. Még előttünk áll a felhatalmazás megszerzése tagállamok részéről, ezért csak néhány elemről szólhatok. Azzal kapcsolatosan, amit Klász asszony mondott, a más jogszabályokkal való koherenciáról, illetve a szöveg belső koherenciájáról ami a tanács szövegét illeti. A technikai jellegű módosítók foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és elemezzük ezeket a módosító indítványokat. Azt gondolom, hogy sok ezen módosítók közül nagyon érdekes, és hasznosnak is bizonyulhatnak ezek. Tekintve a szöveg tartalmát, javíthatnak a szövegen, Ami az európai szintű engedélyeztetést illeti, azt gondolom, ez ennek a rendeletnek az egyik legfontosabb eleme. Azt gondoljuk, hogy a tanács megközelítése észszerű és kiegyensúlyozott, és hogy figyelembe veszi mindazon elemeket, amelyeket az ESA igazgatója is kiemelt, itt az Egyha új szerepéről és új feladatköréről van szó. Fontos figyel, odafigyelnünk arra is, hogy ennek az ügynökségnek milyen lehetősége van az új elemek megvalósítására. Ami magát az eljárást illeti, illetve a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat és a végrehajtási rendelkezéseket, Különösen hangsúlyozták eh, a vita során ezt a témát. Szeretném elmondani, hogy a tanács nem szeretné korlátozni, behatárolni a parlament kompetenciáit, hatáskörét, azonban a tanács megközelítése részletes elemzéseken alapul, részletes elemzéseket végeztünk. Úgy hisszük, hogy bizonyos dolgok a végrehajtástól függnek, és éppen ezért egy megfelelő jó eljárást kell biztosítanunk, és a nemzeti szakembereket is be kell vonni az egész folyamatba. Ezek a szakértők befolyást gyakorolhatnak ez esetben majd a döntéshozatalra. ami pedig a, azokat az árucikkeket illeti, amelyeket biocidekkel kezelnek, tehát a kezelt termékek témája, erről is szó esett. Nagyon jól tudjuk, hogy ezen a téren megoldásra van szükség, olyan megoldásra, amely jó és a gyakorlati megvalósítást szolgálja, és amely szavatolja a biztonságot is. Továbbá egy megfelelő, kiegyensúlyozott megoldást kell találnunk, ami a címkézést illeti. Az Európai Bizottság is hangsúlyozta, hogy ezen a téren nem szabad túlzásokba esnünk, egyik irányba sem. Ami a nanoanyagokat illeti, az Európai Bizottság tulajdonképpen mindent elmondott, ami elmondható ebben a témában. Nagy érdeklődéssel várjuk hogy az Európai Bizottság milyen eredményre jut majd. És még egy dolgot szeretnék hozzáfűzni, ami a delegált jogi aktusok és a végrehajtási rendelkezések közötti választást illeti. Ez jövőbeni vita tárgya lett, de szeretném felhívni a figyelmüket a hatos mellékletre. Itt az együttdöntési eljárás ról van szó. Az Európai Parlamentnek tulajdonképpen az első olvasatban az volt a javaslata, hogy a megfelelő, illetve szóban forgó jogokat, jogokat delegálja az Európai Bizottsághoz. A hatos melléklet nagyon fontos részét képezi a szóban forgó jogszabálynak. Közös elvekről van szó, ami a biocidek értékelésének dokumentációját illeti. Jörgenzen úr minden mellett beszélt a fenntarthatóságról a biocidok kapcsán. Szeretném elmondani, hogy ez a kérdés további elemzések és viták tárgyát képezi majd, ami azonban a biocideket illeti, a helyzet sokkal összetettebb itt, mint például a peszticidek esetében. 22 különböző kategóriáról beszélhetünk, és az összes hatóanyag felülvizsgálata 2020-ig fog eltartani, különböző szenáriókat, könyveket elemzünk, ami a különböző kockázati csoportokat illeti az egyes termékcsoportok esetében. Tehát nem állíthatunk fel egyszerű analógiát, ezt szeretném hangsúlyozni. Egy dolog azonban bizonyos. Megfelelő megközelítésre van szükség ebben a kérdésben. Azt gondolom, azt gondolom, hogy a felsoroltak képezik a jogszabály legfontosabb elemeit. Elmondtam már, hogy szorít bennünket az idő. A második olvasatnál tartunk most, és ez azt jelenti, hogy néhány hét leforgása alatt kell megtennünk mindazt, amit vel az elmúlt két évben foglalatoskodtunk, a legfontosabbra kell szorítkoznunk az elkövetkezendő megbeszélések során. Köszönöm. Köszönöm szépen, csak asszony, mondja az elnök. Köszönöm szépen, valóban a második olvasatban vagyunk, ez meghatározza az időkeretet. Krista Klász, mit lehet még ezt hozzátenni? Elnök úr, nagyon sok mindenről lehetne még beszélni. Most eh, a határokat jelöltük ki, a kereteket. Kicsit eh, csalódtam eh, amiatt, hogy a bizottság és az ECHA, illetve a tanács is kevés lelkesedéssel szólt a közös európai megoldásról. Kicsit nagyobb lelkesedést vártam volna el, hiszen ellentétben a peszticidektől itt a biocidek esetében már megvannak a nemzeti engedélyezési rendszerek Kicsit ellentmondásosnak találom azt, hogyha először mindent nemzeti hatáskörbe adunk, és azt mondjuk, hogy jó, majd utána jön az európai engedélyezési rendszer. Szerintem ennek így nincs értelme. Inkább azt szeretem volna, hogy most ö, gyürközünk neki, és ö, vágjunk bele, végül majd persze úgyis a kölcsönös elismerésig jutunk el, és hogy ez, ez egyszerűbb az európai belső piac számára, hát ezt kétlem, erősen kétlem. Izgalmas viták várnak még ránk, hogy definiáljuk azt, amiről beszélünk, a fogalmakat, és ne veszítjük szem elől azt sem, ami egyébként elhangzott, hogy mi vált ennek az egésznek a kiváltója, miért akarjuk, miért kell szabályoznunk a biocidokat. Ezek vannak már olyan termékek a piacon, amelyek nem biocid termékek voltak, de mégis biocid hatást fejtettek ki hogyha például egy sezlonból vagy egy csizmából olyan anyagok válnak ki, amelyek sérüléseket okoznak a, lábon vagy a bőrön, nos, ez, ezek olyan, fel kellett volna címként tüntetni, hogy ilyen anyagokat tartalmaznak ezek a tárgyak. Ilyen nehézségeink vannak a definíció kapcsán is, ahogyan erről szóltam. Meghallgattam nagy figyelemmel a kollégákat, akik azt mondják, hogy igen, igen, mondunk, mint Dani ergenzen az európai engedélyezési rendszerre, de azért a, hagyjunk mozgásteret a tagállamoknak. Hát azt hiszem, hogy ez az a határvonal, ahol mindig elmozdulunk a közös európai úttól. Most egy olyan megoldást kell találnunk, amely kapcsán a nemzeti kivételeket is definiáljuk. Ugyanígy a kizárási kritériumok és a cut -ok kapcsán de meg kell határoznunk, hogy mik kerülnek ide ebbe a körbe, milyen anyagok, milyen hatóanyagok, amelyek szubszitutív anyagok is, helyettesítő anyagok is. Ezekre külön oda kell figyelnünk. És szerintem egész Európában Ezeket is kategorizálni kell, be kell sorolni, és mérhető kritériumokat kell megadnunk. Nagyon sok olyan anyag van, amelyeket még nem definiáltunk pontosan, ahol nincsenek pontos mérések, ezért nagyon sokat kell még dolgoznunk, olyan mértékben kell csökkenteni a kockázatokat, hogy felelősség teljesen jár, jár, eljárva, ezt teljesen világossá tesszük. Az a képviselője azt mondta, hogy világos és nem túl bonyolult jogi normaszöveg elkészítését várja tőlünk, hát dolgozunk ezen, de minél többen vesznek részt ebben a munkában, annál bonyolultabb lesz végül a szöveg. Egy dolog, ami nagyon foglalkoztat, az az, hogy nincs még meg, konkrét megközelítésünk, módszerünk és egy kicsit több szubstanciát szeretnék kapni, tartalmi adatokat, információkat, milyen tényleges költségekről beszélünk, milyen költségek terhelik a biocid gyártókat, hogyha engedélyeztetni akarnak egy terméket, és engedélyeztetni kell a terméket, ezek elviselhető szintű költségekkel, hogy legyenek. A biocid termékeknek nem nagy a piaca, és nem lehet itt nagy jövedelmekre szerten jelent ellentétben a vegyi anyagokkal, vagy akár a növényvédőszerekkel, és itt ezért lehet, hogy egy mennyiségre alapozott megközelítést kellene alkalmaznunk, remélem, és ezért támogatom eh, egyébként a két listát. Itt most már nem low risk, nem alacsony kockázatú termékekről beszélünk, hanem arról, hogy eh, gyorsabb legyen a engedélyezési eljárás, eh, egyszerűbb legyen, és ez egyúttal olcsóbb is kell, hogy legyen különösen a kritikus fontosságú anyagoknál. Sok még tehát a nyitott kérdés, amiről beszélnünk kell. Én pontosan tudom, hogy mi a munkamódszer a parlamentben, gyakran írásos formában zajlik a munka, kérem a képviselőtársaimat és a munkatársakat is, hogy ha észrevételeket írásban írják, akkor nézzék meg, hogy mi az, ami már papírra lett vetve, és a módosító indítványok száma ne szaporodjon el, hanem végül is egy nagyon jó állásfoglalás szülesen meg. Most már nagyon kevés az idő, szorosak a határidők, elnök úr, és gondolom, hogy az elnök úr majd még ismerteti velünk a módosítók benyújtásának határidejét, és várom a további vitákat és a módosítókat. Köszönöm Krista Klásznak a módosítók határideje. Szeptember 12-e 18 óra, október 4-én szavazunk. Következő ülésre szeptember 12-én kerül sor Strasbourgban 19 óra 15 perckor, ezzel lezárom az ülést. És találkozunk hétfőn Strasbourgban. J'ai euh,